Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die heutige Sitzung, die letzte Kedves kollégák, megnyitom az ülésünket, ez az utolsó ülés a nyári szünet előtt. A mai ülésünkön az olaffal fogunk elsősorban foglalkozni. Egyébként szeretettel üdvözlöm a nyugat-balkáni országokból érkezett parlamenti képviselőket is, szeretettel üdvözlöm őket, örülök, hogy ma is itt vannak. Tegnap ugye a 12-es napi rendi pont kapcsán egy intenzív vitát folytattunk, most pedig az OLAF és az Európai Ügyes, Ügyészség lesz a témánk. A tolmácsok közben szeretnék elmondani, hogy a tiltakozásuk 40. napjához érkeztek, és tiltakozásuk jeléül túlhúzást nem engednek, ami azt jelenti, hogy a napirendben előirányzott időpontig dolgoznak 11 óra 45-ig. A megértésüket köszönjük. Tisztelt képviselők, tisztelt Olafbeli kollégák, Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ma reggel bemutathatom önöknek az Olaf rendelet módosítására vonatkozó javaslatunkat. Mivel ez az utolsó parlamenti szerepvállalása itt a képviselők körében, valamint a felügyelőbizottság tagjának körében, Szeretném elmondani Eilert úrnak, az, igazga, az Olaf igazgatójának, hogy mennyire hálás vagyok neki, hiszen nagyon hirtelen kellett átvállalnia az Olaf vezetését ügyvezető igazgatóként. A jövő héten hivatalosan is megtörténik a váltás, és le főigazgató úr veszi át a stafétabotot, de azt hiszem a kollega Eilert úr rövid idő alatt nagyon nagy eredményeket tudott elérni, befelé az Olaf von belül, és kifelé a vonatkozó témák képviselete révén is. És ide tartozik persze az Olaf rendelet reformja is, amelyről én ma beszélni szeretnék önöknek. Másodszorban szeretném elmondani azt is, hogy az a munkadokumentum, amelyet ön elnökasszony jelentéstevőként elkészített, véleményem szerint egy nagyon mélyreható gondolatokkal tűzdelt dokumentum, amely nem áll ellentétben a mi javaslatunkkal, sőt, az önök javaslata és a mi javaslatunk is rengeteg átfedést tartalmaz. Lényegében úgy gondolom az ambíció kérdésében térünk el egymástól, illetve abban, hogy mit lehet elvárni a tanácsba, tanácstól. Ezért később, amikor a tanácsban járok majd, élek a lehetőséggel, és megkérem az osztrák soros elnökséget, felszólítom őket, hogy a mi rendelet tervezetünket prioritásként kezeljék. Minden tiszteletem persze a külső határok védelmé, ez is egy fontos ügy, de azért vannak más fontos ügyek is. Jó lenne, ha a második fél időben, második, az év második felében sikerülne előbbre juttatni ezt a kérdést is, az Olaf rendeletet. Fontosnak tartom, hogy a választásokig a lehető legelőbbre jussunk a az Olaf rendelettel jó lenne, hogyha valamiféle döntéshozatal is megtörténne, legalább az első olvasatig el kellene jutni, ugyanis minden kinek jogbiztonságra van szüksége, főként azt a kérdést illetően, hogy az Európai Ügyészség és az OLAF között hogyan alakul majd a feladatmegosztás. Fontos az is, hogy az OLAF stábja is stabil legyen, mielőbb világos legyen számukra, hogy kinek mi a hatásköre, és milyen kapcsolatrendszer alakulhat majd ki e két nagyon fontos intézmény között az elkövetkezendő évtizedben. Az Európai Parlament költségvetési szakbizottságával elkezdtük az egyeztetéseket a következő hosszú távú pénzügyi keretről. Ezzel is összefüggést látok. A bevált programokat folytatni kívánjuk, és új programokat is ki kell alakítani az új, az új hosszú távú pénzügyi keretben. Ez viszont úgy lehetséges, hogyha megfelelően működik a költségvetés ellenőrzése, illetve megfelelően kivizsgálják az EU-s költségvetéssel kapcsolatos visszaéléseket. Ennek alapja pedig az, hogy az OLAF és az EPO jól működjön, és megfelelő eszközökkel és hatáskörökkel rendelkezzen mindkettő. Ezért az OLAF rendelet reformja lényegében hozzájárul ahhoz is, hogy egy erős, teljesítőképes európai költségvetésünk legyen a következő évtizedben. 2017-ben született meg az irányelv a csalás büntető jogi üldöztetéséről, ez a PIF irányelv, valamint megszületett ugyanebben az évben az Európai Ügyészségről, az EPO-ról szóló irány, ö, szabályozás is. Az OLAF rendelet módosítása pedig kiegészíti majd ezeket a fontos fejleményeket, az OLAF-ra vonatkozó jogi keretet szeretnénk korszerűsíteni, ezt pedig mielőbb meg kell tenni. Miért kell mielőbb felülvizsgálni az OLAF-ra vonatkozó keretet? Azért kell gyorsan cselekednünk, mert ezzel megmutathatjuk, hogy az Európai Bizottság és az OLAF is nagyon is tisztában van azzal, hogy a mi javaslatunkkal azért nem optimalizálunk mindent, nem fog minden tökéletesen működni. Átgondoltuk, és Állat úrral, valamint az elődjével is több órán keresztül tanácskoztunk, és egy két lépcsős folyamatban állapodtunk meg. Most egy kis módosításra kerül sor, amely elsősorban a tisztán technikai és jogi szempontokat szolgálja, hiszen az EPO, az ügyészség még gyerekcipőben jár, de már most jelezzük, hogy az Európai Bizottság a következő mandátuma során azonnal és az önök munkadokumentumára építve egy nagyobb módosítást fog végrehajtani, amelyről már úgy lehet tárgyalni, hogy nincs rajtunk az időnyomása, nem kell 2020-21-ig elkészülni. Most tehát végrehajtjuk a gyors ö, kiigazítást, amelyre mindenképpen szükség van, és aztán a megoldás nagyobb része később következik, a reform nagyobb része a későbbiek során fog megtörténni. Először is az Olafot hozzá kell igazítani az EPO létrejöttéhez, mégpedig úgy, hogy maximális szinergiákat hozzunk létre, és egyértelmű legyen, hogy az operatív feladat végzésben hol kinek van teendője. Gyorsan kell cselekednünk, mert az OLAF rendeletnek hatályba kell lépnie még mielőtt az Európai Ügyészség valamikor 2020 közepe vége táján felveszi az operatív tevékenységét. Másodszorban és ez is a módosítás részét képezi. Egy erős és teljesítőképes Olafra van szükségünk, amely képes munkáját az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmében ellátni. Egy olyan mandátummal kell rendelkezni, amely eltér az ügyészség mandátumától, és különálló, és mint olyan kiegészíti az EPO munkáját. Ezért a jogi keretnek az általunk végrehajtott értékelésből kell kiindulnia, amely a maga nemében is egy fontos dokumentum volt. A javasolt változtatásokat el kellene fogadni még mielőtt az Európai Ügyészség megkezdi munkáját. Most pedig a javaslat két részére térnék ki. Először is az OLAF és az EPO közötti együttműködés az egyik oldalon, másrésztről pedig az OLAF vizsgálatainak hatékonyságának a növelése összességében. Az OLAF-EPO kapcsolatról szólnék most bővebben. Az Európai Ügyészség létrehozását alapvető történelmi előrelépésnek tartjuk az európai szintű csalás elleni küzdelemben. Azonban az Európai Ügyészség létrehozatala semmiképpen sem csorbíthatja az OLAF feladatkörét. Az OLAF esetében az operatív kompetenciák területén nem lehet bizonytalanság. Az Olafnak erősnek és teljesen működőképesnek kell maradnia. Az ügyészség büntetőjogi megközelítését pedig ki kell egészítenie a maga vizsgálataival. Az Olafnak az összes tagállamban a mandátumát meg kell tartania a nem csalás jellegű visszaélések területén. Az EU28, EU27 mandátum mindenütt megmarad, minden olyan ügyet érintőleg, ami nem számít csalásnak. Az Európai Ügyészség pedig administratív visszásságokért, szabálytalanságokért nem fog felelni. Példaként mondom, 2016-ban a bejelentett szabálytalanságok 93%-a nem volt csalás jellegű, nem volt büntetőjogi természetű. Azért mégis körülbelül 2,6 milliárd eurót érintettek ezek a szabálytalanságok. Másodszorban az OLAF a vizsgálatait azokban a tagállamokban végzi, változatlanul, amelyek nem vesznek részt az EPO-ban. Harmadsorban a bűnözők által elkövetett csalás, a bűncselekménynek minősülő csalás, be kell vonni az Olafot és az EPO-t is, együttműködik ezekben az ügyekben a két intézmény, közösen erősítik egymást, mégpedig a saját mandátumuk keretén belül. Azért, hogy az OLAF tevékenységét megfelelően korszerűsítsük, a javaslat új rendelkezéseket is tartalmaz különböző kulcsterületeken. Rendelkezéseket vettünk fel a szövegbe, például arra vonatkozólag, hogy az információ cserét az OLAF-EPO közötti kapcsolat egyik legfőbb elemévé tegyük. Az OLAF és az EPO kölcsönösen információforrásként szolgálnak egymás számára, és sok esetben együtt kell majd működnie, működniük annak érdekében, hogy a jobb vizsgálati megközelítést megállapítsák. Lehet büntetőjogi eljárás, lehet közigazgatási jogi eljárás, vagy pedig tartalmazhat elemeket a két területről. Itt a két intézmény vezetőjének a jó indulatára kell alapoznunk. Az első években majd megmutatkozik, hogy mennyire alakul ki együttműködés. Emellett az OLAF köteles azonnal jelenteni bizonyos tényeket az EPO-nak, és ezen tények alapján az ügyészség vizsgálatot indíthat adott esetben, ha erre szükség van. Úgy gondolom, hogy az Olafnak egy fő információforrásra kell válnia az Európai Ügyészség számára. A javaslatunkban egy kiegyensúlyozott kapcsolatot teremtünk, egy kiegyensúlyozott viszonyt, egyik oldalon ott van a kötelezettség, hogy mielőbb jelezzék a különböző eseteket, és továbbítsák az információt, valamint a másik oldalon az Olaf által be, bejelentett információkat először is verifikálni kell. Valóságtartalmukat meg kell vizsgálni. Az ügyészségnek a lehető legkorábban kell eljuttatni az információkat, de ezeknek az információknak megfelelő minőségűnek kell lenniük, és nem alapozhatnak csupán plegykákra. Annak érdekében, hogy a munka megduplázódását elkerüljük, és ezzel egy időben maximális komplementaritást biztosítsunk az EPO-val, a reformunk rendelkezéseket tartalmaz az OLAF cselekvőképességére vonatkozólag és abban az esetben, hogyha az ügyészség vizsgálódik egy adott ügyben az OLAF vizsgálódásainak egy lényeges pontja a tagállamokon belül az, hogy megkönnyítse a pénzek visszakövetelését, és hogy a közigazgatási intézkedések révén megakadályozza, hogy további károk érjék az európai költségvetést. Emellett szeretnénk mindenképpen elkerülni a munka megduplázódását, és ahol szükség van, ott a két intézménynek ki kell egészíteni egymás munkáját. Például, hogyha a pénzek visszakövetelésének azonnal meg kell történnie, vagy hogyha fennáll például az elévülés veszélye, vagy nagyon magas kockázati összegekről van szó. A változtatások egy további nagyon fontos eleme az ügyészséggel összefüggésben az OLAF támogatása az ügyészségnek, akkor, hogy az ügyészség ezt kéri. Hogyha például az EPO kopogtat az OLAF ajtaján, és segítséget kér, akkor támogatást kell nyújtania az OLAF-nak. Az ügyészségre vonatkozó rendelet rendelkezései tükröztük az Olaf reformban is, tehát szóról szóra ugyanazok a megfogalmazások szerepelnek a két szövegben. Ezáltal az Olafnak lehetősége nyílik arra, hogy operatív módon, valamint elemzések és szaktudás révén segítse az ügyészség működését. Gressle asszony a munkadokumentumában az Olaf és az EPO közötti különbséget emelte ki, és hangsúlyozza, hogy a kettőnek tulajdonképpen ki kell egészítenie egymást. Ez világos rendelkezéseket tesz lehetővé, és örülök, hogy ebben, az, ebben a kérdésben teljes mértékben egyetértünk. Függetlenül az EPO-OLAF együttműködéstől az OLAF a továbbiakban is saját mandátummal rendelkezik, és ezt kell kiteljesítenie. A javaslatunk azt célozza, hogy szabatoljuk, hogy mindez a lehető leghatékonyabb módon valósuljon meg. Az Olaf jogi keretének átfogó felülvizsgálata jelen pillanatban úgy gondolom elhamarkodott lenne, mert ez megnehezítené rövid távon a különböző folyamatokat. Tudom, hogy önök, kedves képviselők, sokan egy átfogó változtatást, módosítást szeretnének. Az Európai Bizottság maga is azonosított további területeket, ahol jó lenne változtatni a szabályozáson, de hogy most nekilássunk ennek a feladatnak, úgy gondolom ez túl ambiciózus lenne, ezért is döntöttünk a két lépcsős megközelítés mellett. Az első lépcsőfokon néhány korlátozott terjedelmű módosítás mellett döntöttünk, de ezek a módosítások az OLAF vizsgálati működésének a hatékonyságát már most jelentősen megnövelhetik. Az OLAF tevékenységének koherenciája az EU egészében emellett szintén fontos szerepet kap e módosítás során. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egy európai intézmény, amely európai jogszabályok alapján működik, a különböző tagállamokban nagyon különböző körülmények között lássa el feladatait. Ez a különbség a különböző tagállamok között az Olaf szerepvállalását illetően olyasmi, amit már az első szakaszban szeretnénk megszüntetni. Mindenek előtt az ellenőrzésekre és a helyi vizsgálatokra, ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezéseket említeném. Ezek képezik ugye az OLAF vizsgálati eszközeinek a legfontosabb részét. A szabályozásunk, illetve a javaslatunk azt írja elő, hogy az OLAF vizsgálódásait az összes tagállamban egységesen kell végrehajtani. Emellett szeretnénk világosabban látni azt is, hogy a csalás elleni tagállami koordinációs irodáknak milyen támogatást kell nyújtaniuk az OLAF-nak. Azokra a szolgáltatásokra gondolok, amelyeket hát a nemzet és regionális hatóságok nyújtanak az OLAF-nak. Ezzel a változtatással pontosítjuk azt az eszköztárat, amely az Olaf rendelkezésére áll az áfacsalások, a héjacsalások területén. Gressle asszony önnél is fontos helyen szerepelt ez a munkadokumentumban. Most pedig szeretnék állást foglalni néhány olyan javaslattal, ami még a módosításokat tovább szeretné bővíteni. Greszle asszony munkapapírjában egy eljárási garanciát kér, és tudom, hogy ez nagyon nagy jelentőségű kérdésnek számít, és igyekezni fogunk ezeket az eljárási garanciákat a jövőbeli munka során erősíteni. Egy részről véleményünk szerint jelen pillanatban nincs szükség az OLAF előírások szubstanciális átdolgozására. A a 883-as számú rendelet az Európai Unió alapjogait biztosítja, tehát egy méltányos alapot biztosít az alapjogok és az eljárási garanciák tekintetében. Figyelembe kell venni azt, hogy az OLAF eljárásjogi eljárásokat administratív és nem pedig bűnügyi rendeletek alapján, illetve szempontok alapján folytat le, és ügyelni kell arra, hogy nehogy fragmentálódjon az európai jog, tehát ügyeljünk erre és más ide vonatkozó jogszabályok és rendeletek figyelembevételével. Rendkívül fontos, hogy a koherencia beli problémák, amik hát ugye a, a történelmi fejlődés alapján alakultak ez olafra vonatkozó jogszabályokban, ezeknek a további elkerülése az egyik célunk, illetve az egyik e, súlyponti célunk ezeknek a harmonizálása. Egy alapvető konszolidáció, amit én egyébként nagyon fontosnak tartok, e, jövő év márciusáig e, feltehetően nem fog e, tudni létrejönni, de továbbra is e, súlyponti téma marad majd a második szakaszban a bizottság általi munka során. Más esetekben önök joggal utalnak arra, hogy javítást sokat kell végrehajtani bizonyos területeken, és én itt egy nagyon gyakorlatias hozzáállást javaslok, mert véleményem szerint ez lenne az az eljárás, amit önök várnak tőlünk. Tehát lezárólag az Olafnak alapvetően megbízható partnerének kell lennie az Európai Ügyészségnek, nem valamiféle segéd partnernek, hanem egyenrangú partnernek. Világos szabályokra van szükség a kooperációhoz, hogy ez megvalósulhasson, annak érdekében, hogy az Európai Ügyészség elkezdhesse megfelelő alapokon a munkáját, és ezért is szeretnék utalni arra, annak a sürgősségére, végére, hogy itt le kell folytatni itt a parlamentben a megfelelő tanácskozást. Egyébként a tanácsban is egy órán belül ezt le fogjuk majd folytatni. Nagyon is számítok az önök szakmai támogatására, és szeretném kihasználni az időbeli kereteket, hogy a következő év során világosan a 2020-as OLAF stratégiával kapcsolatban és az EPO 2020 utáni stratégiával kapcsolatban világosan láthassunk. Köszönöm szépen, biztos úr, a jogi alapok bemutatását, és ön már most rámutatott a nehézségekre, a kapcsolódási pontokra, és nagyon, és köszönöm, hogy, hogy így dicséretet is kaptunk, hiszen tudjuk, hogy jelen pillanatban nagyon örülünk annak, hogy itt van nálunk, és a jogi szakbizottságtól is megérkeztek a kollégák. Nagyon örülök, hogy itt van a körünkben. A, szeretném, hogyha a jelentéstevünk néhány pontban válaszolna tehát jelentős tevéként válaszolnék néhány kérdésre, ugyanis ez EPO-val kapcsolatban a mandátum. Világos, az OLAF mandátumával kapcsolatban azonban itt administratív vizsgálatokról beszélünk. Ez viszont nem lehetséges, hogy bizonyos büntetőjogi természetű kérdéseket az OLAF továbbra is administratív alapokon kövessen nyomon és én azt gondolom, hogy ez hatalmas csomagnyi problémát okoz, ha ezt így folytatnánk tovább, egészen az, az érintettek, a különböző büntetőjogi természetű kérdésekkel kapcsolatban, hogyha az Európai Ügyészség ilyen természetű vizsgálatokat kell, hogy lefolytasson. Tehát ezért azt gondolom, hogy ezt feltétlenül el kell kerülnünk, hiszen el kell kerülnünk azt, hogy a munka duplikálódjon az Európai Ügyészség és az OLAF részéről, és azt gondolom, hogy a bizottság részét tétele sem egyszerű ebben. Én azt gondolom, hogy az OLAF és az Európai Ügyészség között egyébként el kell, hogy kerüljük, hogy hosszú idői, nyúló különböző kompetencia problémákat kelljen kiváltanunk. Az EPO egyébként egy nagyon érdekes ö, európai intézmény, aki saját maga választhatja ki az ügyeit, amelyekben eljár, és kompetenciája is van abban, hogy ezeket az ügyeket lefolytassa, nem kell várni anna, hogy valaki kijelölje ezt számára. Tehát én azt gondolom, hogy mi történik, hogy az EPO munkája blokkolódik, nem működik. Tehát ilyenkor az EPO-nak meg kell próbálnia ezeket a blokkokat feloldani, és nem szabad ezt úgy próbálni elkerülni, kerülni, hogy más szervek vegyék át az epótól ezeknek az eseteknek a kezelését. Tehát én azt gondolom, hogy én nagyon szívesen mindent megteszek annak érdekében, hogy az EPO úgy tudjon működni, ahogy ez kell. Tehát, hogy ne lehessen valamiféle kikerülést, kikerüléssel élni akkor, hogyha az EPO munkája blokkolódik, tehát én semmiképpen nem tartom ezt célvezetőnek, és ezért azt gondolom, hogy az OLAF az csak az EPO kérésére folytathasson le bizonyos vizsgálatokat, tehát hogyha nem egészen következetesnek tűnik ez a szabályozás, akkor még ezen dolgozni fogunk. Akkor van egy napos határidő az EPO számára, hogyha a kézmenedzsment rendszerből az EPO-tól megkeresés érkezik az Olaftól. Na most hát én azt gondolom, hogy ez eléggé nehéz, nehezen fog tudni működni ez a tíz napos határidő. Én azt gondolom, hogy itt ezen még dolgoznunk kell, hogy ez a fajta kötelezettség lehet egységessé váljon, és én azt gondolom, hogy egy cross-check mechanizmusra lesz szükségünk a reporting és a complementary investigations területén is. E, a 30 napos e, ellentmondási határidő az EPO részéről, hogyha párhuzamosan e, folytat le ellenőrzéseket az olaf és azt gondolom, hogy aminek viszont nem szabad, hogy bekövetkezzen, az az, hogy az EPO-nak a az ellentmondást alaposan meg kell indokolnia, és ezért azt gondolom, hogy az Olafnak ilyenkor be kell kérni az EPO-tól ezeket a magyarázatokat azért, hogy ne folytassanak párhuzamos vizsgálatokat, de azt hiszem, hogy ilyenkor ezt a határidőt azért ki kell majd bővíteni, mert hiszen azért én azt gondolom, hogy ez túl ambiciózus ez a 30 napos határidő ezekre a vizsgálatokra. Tehát, hogyha az Olaf nem képes ezeknek a betartására, akkor az EPO-ra se szabad ilyet bízni. A számla adatokat kutatásokkal kapcsolatos javaslat, az szerintem túlzottan messzire megy, és ezért vizsgálnunk kell ügyvédi tanácsadást is igénybe véve, hogy mit szólnak ehhez a jogászok. És azt gondolom, hogy az administratív vizsgálatok való összekapcsolás a tagállamokban, hát én azt gondolom, hogy ezt a részt ezt még világosabbá kell tennünk, a, ki kell dolgoznunk. Én azt gondolom, hogy a tagállamokkal kapcsolatos kapcsolódási pontokat még világosabban ki kell dolgozni, tehát a hozzáférés, bejelentés nélkül. Ez azt gondolom, hogy a jelenlegi rendeletben is egy gyenge láncemnek tűnik, és ezt még tovább ki kell gondolni. Az Olaf revízió a legutóbbi hét évig tartott. Tehát én ezért azt gondolom, hogy, hogy, vigye, hogy nem szabad, hogy azt gondoljuk, hogy a 300 vizsgálati megkeresés most akkor majd mostantól gyorsabban fog lezajlani. Én nem gondolom, hogy ez így lesz, hiszen a tanács lassan dolgozik ezeken a esetekben, és csak a tagállamok azok, akik jogos érdekeket fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban. Tehát nagyon fontos az, hogy az, a kilenc éves jelentés transzparenciával kapcsolatos kritikákat is megfogalmaztak, és a eljárási jogok korlátozásáról is olvashatunk itt, tehát én azt gondolom, hogy olyankor, amikor büntetőjogi természetűvé válik, relevánsá válik egy eset, akkor végig kell gondolnunk, hogy mi történjen. Én azt gondolom, hogy a küszöbértékeken is gondolkozni kell a jövőben, hogyan szeretnénk a küszöbértékekkel foglalkozni. Az EPO rendeletben egész világos, hogy a tagállami információkra kell támaszkodni, de mit teszünk, biztos úr, olyankor, az olyan esetekben, amelyek büntető jogi természetűek, azonban az EPO számára a küszöbérték alatti értékben maradnak. Akkor egy másik, hogy olyan vizsgálatok, amik büntetőjogi természetűek, itt nagyon fontos, hogy ugye a felügyelő szakbizottság utalt arra, hogy mechanizmusokat kell találni arra, hogy a főigazgató a méltányolási eh, határértékkel ne élhessen vissza, és ezért is eh, örülnék, hogyha néhány ismert Olaf esetet eh, megvizsgálna az releváns szakbizottság, és, és utána érdekelne, hogy mit tudunk ebből, milyen eredményt tudunk kihozni, hiszen egész Brüsszel ezekről beszél, és néha mégis ennek ellenére valahogy nem tudunk a végére járni ezeknek az eseteknek. Tehát a kérdés az az, hogy mikor mikor kerül megnyitásra egy ilyen ellenőrzés, és mikor keletkezik információs köt, adási kötelezettség a, a szakbizottság számára, hogy dönt, döntéshozatalra kerülhessen sor a, az adott esetben való vizsgálat megnyitására, és már 65 esetben várjuk ennek az eldöntését. Többek között a nemzeti bizonyítékokat gyakran az Olaf nem használhatja fel, eh, mert hogy nagyon sok esetben az Olaf vizsgálatok nem történtek megfelelően biztosított keretek között. Tehát emiatt ügyeznünk, ügyelnünk kell arra, hogy az EPO-val egy eh, igazi szakmai tudás fog ö, eh, keletkezni, és ezt a kompetenciát kell majd használ, fel kell használnunk az OLAF vizsgálatok területén is én, eh, hogyha az adott országokban adminisztratív eh, vizsgálatokra kerül sor, akkor a kérdés az az, hogy mit tehetünk és mit nem tehetünk. Én nagyon örülnék, hogyha a rendelkezésünkre bocsátanának egy erre vonatkozó eh, adatot, tehát hogy az Olafot hogyan tudnánk jobban összekapcsolni a tagállamokban folyó vizsgálatokkal. Én 15 éve vizsgálom ezt, amióta tagja vagyok ennek a parlamentnek. Az, abban mindenképpen igazat adok, hogy ezek túl sokáig tartanak, de a hiány hiányokat meg kell neveznünk, és semmiképpen nem szabad hagyni, hogy a határidők erre nézve lejárjanak. Az Olafnak ki kell használni az EPO megalapítását, hogy a pénzügyi visszaélések terén a kompetenciáját növelje, hiszen a recovery esetek területén az esetszámok egyre inkább nőnek. Nem tudom, hogy az Olaf mit javasol, de a recovery esetek csökkentek, tehát a megvalósítás úgy tűnik, hogy drámai helyzetben található, és ezért kérném önt is, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy mi miért nem tudjuk az Olaf által javasolt pénzeket vissza folytatni. És hogyha megnézzük a különböző jelentéseket, akkor ugye hát a minőségei ezeknek a jelentéseknek nagyszerűen gratulálok ezzel kapcsolatban, de a bizottság például Magyarországtól soha nem tudott egyetlen egy eurót se visszaszerezni a strukturális alapokból, holott az Olaf esetek tükrében itt ez egy alapvető probléma, és azt gondolom, hogy ezeket is alapvetően témává kell tenni. Tehát nagyon fontos, hogy az eljárási szabályok itt gyenge pontot jelentenek, és a, ez nem vagyok biztos benne, hogy 2021-ig megoldódik, hogy a második revíziós hullámig várhatunk-e ezekkel. Én az én irodámban már nagyon sok olyan ember ült, akinek az egzisztenciáját tette tönkre egy bizonyos ilyen eset, mint hivatalnoknak az egzisztenciáját, tehát emiatt én nem mondhatom azt nekik, hogy hát várjatok három-négy évet, majd csak megoldódik. Tehát ez a téma ez rendkívül nagy fontosságú, és ezért is azt gondolom, hogy várnunk kell, hogy ez a kérdés ez napirendre kerüljön, a tanács is foglalkozni fog ezzel, és a, mindeddig ez a téma ez nem került annyira a figyelem középpontjába, tehát nagyon fontos, hogy az Olaf zárójelen jelentés megküldése kerüljön a tagállamok felé is, hiszen minnyáján emlékezünk arra, hogy ez hogyan történt az elmúlt években, és ezre pedig nem vagyunk hajlandóak a következő évek során. Az alapjogok kérdésével kapcsolatban a bizottság kétszer is javasolt alapvető jogokat, amit egyébként a felügyeleti bizottság is javasolt, de azt gondolom, hogy lehetne a felügyeleti bizottság személyzeti oldalának az erősítése is. Én nem tudom, hogy most sikerülni fog-e ezt elérni, de minden esetre én azért megkísérelném. A jogalapnak a fragmentálódása az továbbra is problémát jelent, hiszen nagyon sok olyan belső utasítás létezik az intézményeknél, legalább három jogi alap vonatkozik a tagállamokban folytatott munkára, és ezért nagyon fontos, hogy az EPO rendelettel új jogi alap lép be ebbe a körbe, tehát ez az egész még tovább élesedik, ez a helyzet. A jogalap fragmentálódása az nagyon fontos, hogy az út utasításokat be kell valahogy integrálni ebbe a körbe. A Jella kolléganő már tett erre nézve egy jagaslatot, és azt gondolom, hogy a jövőben az eljárási jogi kérdések rendkívüli fontosságúak. Sajnálom, hogy ilyen sok időt vettem igénybe, de tudom, hogy a biztos úrnak a tanácsba kell visszatérnie. Kón kollégának adja meg a szót, aki árnyékjelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen önnek is, biztos úr, hogy bemutatta a bizottság javaslatát, és a magyarázatait is érdeklődéssel hallgattam, és szeretném egy pontban támogatni önt, mégpedig, hogy nagyon is ügyelnünk kell arra ténylegesen, hogy egy észszerű időterven belül tudjuk megoldani a dolgokat, hogy az EPO 2020-ban elkezdhesse a munkát, és valóban észszerűen kellene kialakítani erre a kereteket, helyzet, és ahogy az elnök asszony is már említette, ezt meg kell tennünk, támogatnunk kell, de ehhez alapvető és kontroverz változásokra lesz szükség, amelyek hát jelen már most el kell, kezdjünk gondolkozni ezeken, és minden olyan helyen a, változtatásokat kell végrehajtanunk, ahol erre szükség van, vagy két lépcsőfokban, ahogy ezt a bizottság javasolt, annak érdekében, hogy az EPO észszerű keretek között végezhesse a munkáját. Nyomatékosan szeretném üdvözölni azt, ami az ÁFA, Áfa-val kapcsolatosan javaslásra került a bizottság részéről, tehát hogy egy javított, jobb európai és interdisziplináris munka alakulhasson ki, és ezért kérném a biztos urat, hogy ezt a tanácsban is említse meg, hiszen a tagállamoknak a, a készsége arra nézve eléggé hát, kívánságokat hagy maga után, hogy ellássák az Olafot információkkal, ezekkel a e, szükséges információkkal. Tehát itt nagyon fontos lenne ezt az információt még egyszer napirendre helyezni, hogy erre szükség lenne. Még egy kérdésem van elnökasszonynal, elnökasszony számára az időkereteket hogyan tudná elképzelni, hogyha ténylegesen a változtatásokat nagyobb keretben kívánnánk végrehajtani, és ön biztos úr, hogyha az EPO-t 2020-tól el akarjuk észszerűen indítani, akkor kérdezném, hogy a szövegnek mikor kell elfogadásra kerülni a parlament által, és konkrétan érdekelne, hogy az Olaf és az EPO együttműködését a nemzeti nyomozóhatóságokkal hogyan tudnánk elképzelni, hiszen az EPO-nak nem lesznek olyan nyomozó szervei, ahogy mi azt el tudnánk képzelni magunknak. Tehát a kérdés az az, hogy amikor mondjuk olyan eljárásban vagyunk, ahol tagállamok érintettek, mégpedig olyanok, akik egyébként részt vesznek az EPO-ban, illetve olyan tagállamok is, akik nem vesznek részt az EPO-ban. Tehát akkor végső soron hogyan hogyan képzelhetjük el akkor most magunknak ezeket az eljárásokat ilyen esetekben. Nagyon örülök annak, hogyha erre néző információt kapok, és nagyon örülök az együttműködésnek önökkel. Klinc kolléga, tessék! Nagyon köszönöm, elnökasszony, és önnek is biztos úr. A, az Olaf rendelet átdolgozása ö, szükséges, és lehetőségeket és kockázatokat is rejt. A véleményem szerint a polgár csak kismértékben érti meg az Olaf munkáját, mégpedig azért is nem, hiszen nem is tudja, hogy az Olaf valójában csak az adminisztratív visszásságok, szabálytalanságok felkutatásáért felelős, és ezért is olyan csalódottak sokszor a polgárok. Ennek a rendeletnek az átdolgozása lehetőséget nyújt arra is, hogy a polgároknak rávilágítsunk arra, hogy miért, tehát hogy hogyan néz ki ez az, az Olaf munka, illetve hogy az EPO bevezetése miért szükséges, és mit várhatunk tőle. És ezért is itt nem csak a rendelet rendelet átdolgozása szükséges, hanem rettentő fontos, hogy egy részletes kommunikációs folyamatot indítsunk meg a polgárok felé. Tudjuk, hogy Európában hatalmas nehézségekkel küzdünk jelen pillanatban, és hogy maga az európai projekt nem olyan mértékben sebességgel halad előre, hogy azt mi kívánatosnak tartanánk, és hogy biztosítsuk azt, hogy a polgárok nehogy még potlagosan csalódottak legyenek emiatt, ezért tehát mindenképpen tisztázni kéne, hogy mi az, amire számíthatnak, és mi az, ami egyébként nem lehetséges. Ezeknek a dolgoknak az összekavarodása különben oda vezet, hogy nem tudják elkülöníteni azt, hogy az Olaf az nem rendelkezik ügyészségi kompetenciával, és ezért, amikor hallanak szabálytalanságokról, vagy akár egyébként büntető jogi, bűnügyi tevékenységgel, akkor a polgárok csalódottan hallják, hogy nem történik semmilyen lépés ez ügyben az Olaf részéről. És ezért is erről gondoskodnunk kell. A célok, amiket a, az átdolgozással kapcsolatban világos, én azt gondolom, hogy itt nincs is mit ezen mondani ehhez a kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a két lépcsős bevezetés, ez kidolgozás egyébként érthető és észszerű, hiszen egy éven belül kell, hogy ennek megtörténjen. Azonban én azt gondolom, hogy már most eléggé világos az, hogy végül is hova akarunk eljutni. Akkor ezzel kapcsolatban viszont egy kérdésem van. Jelenleg úgy tűnik, mintha minden világosan az Olafot ugye megtartjuk, mint a egyenrangú partnert, ahogy ezt a biztos úr mondta, és az EPO-t meg megalapítjuk új, új partnerként. Na most a polgár számára viszont, az európai polgár számára, hogyha nem világosan kommunikáljuk a feladatköröket, akkor a polgár az azt fogja gondolni, hogy itt egy nem egy új hatóságot hoztunk létre, hanem azt fogják csak mondani, hogy ja, ezek Brüsszelben még nem volt elég intézményük, most megint alapítanak egyet. Tehát emiatt is olyan nagyon döntő kérdés az, hogy a polgárok számára számára világosan kommunikálni kell, hogy ez nem csak egy új hatóság akar lenni egy új feladatkörrel, hanem valami olyan dolog, amire egyébként iszonyú gyorsan szükségünk van, és ezért is számomra úgy merül fel ez a kérdés, hogy ténylegesen, hogyha a második szakaszt beindítjuk, a, illetve tehát, hogy akkor két ilyen hatóságra van szükségünk, hogy nem kellene már most azon dolgoznunk, hogy az EPO-t és az Olafot összefoglaljuk egy tető alatt. Mert hiszen tudjuk, hogy van sok ilyen eset, amikor az administratív és a jogi visszásságokat is, például Olaszországban is egy hatóság vizsgálja, és súlypontilag nálunk is vannak olyan ügyészségek, például Németországban, akiknek rendelkeznek ezzel a fajta kompetenciával is, mert a polgárok ezt nem fog fogják megérteni, nem fogják átlátni, hogy az Olaf vizsgálatokat végez, és akkor a végén szinte semmi nem történik. Ez a polgárok számára érthetetlen. Tehát az, hogy ugyan vissza akarjuk kérni a kifizetett, folyósított de pénzeket, de egy cent se érkezik utána végső soron vissza. Tehát emiatt ez frusztrálja a polgárainkat, és ezzel valószínűleg nem fogjuk még csökkenteni ezt a frusztrációt, hanem még növelni fogjuk, és a populisták meg imádják az ilyen dolgokat kihasználni arra, hogy az európai projekt projekt ellen harcot vívjanak, és ezekre hivatkozzanak. Tehát emiatt az európai polgároknak a látáspontját lehetne ezzel a jogszabály alkotással pozitív irányba elmozdítani, de a, csak akkor, hogyha méltányosan figyelembe veszük ezeket a gondolatokat, és ne vegyük, ne riadjunk vissza attól, hogy itt ugyan a gyakorlatilag és új dolgokat vezetünk be, de ne hagyjuk, hogy bizonyos, nagyon is jogos jogok és elvárások itt elmaradjanak. Hogyha itt hallom, hogy az elnök asszonyunk azt mondja, hogy ez idő keret, hogy 14 éve mi minden történt. Hát én ugyancsak ez év eleje óta vagyok ebben a szakbizottságban, hogyha ezt hallom, hogy 15 éve, hát akkor én nekem még több őszhajszálom lesz, mint ahogy eddig volt. Remélem ez mostantól felgyorsul. Na, minden esetre, ami észszerű, és vannak tényleg lehetőségek ebben az egészben, de kockázatok is. Hogyha nem jól, helyesen fogjuk ezt csinálni, akkor még jobban fogjuk frusztrálni az európai polgárokat. Jó, akkor két kolléga fog még ö, hozzászólni, és kérem, hogy két percre korlátozzák magukat. ajánl a kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok, hogy csatlakozott hozzánk biztos úr, és köszönöm szépen a tájékoztatást. Köszönöm a munkaanyagot, ami uh, sok információt tartalmaz, uh, válaszol azokra az aggályokra, amelyeket megfogalmaztunk, és egyetértek az elhangzottakkal, hogy nem volt elég időnk, nem rendelkezünk elég idővel arra, hogy ezt a rendeletet megvizsgáljuk alaposan. Tehát nyilván az igaz, hogy szükség van az Európai Ügyészség megteremtésére, nincs, el kellene kerülni a további akadályokat, tehát minél gyorsabban lépni előre, és Tinger úrnak még azt is mondanám, hogy egy teljes jogú, megbízható, független partnerről hallottam itt beszélni, őt, és hát a két szerv között az együttműködésre nagyon oda kell figyelni. Tehát azt mindenképpen kell kerülni, hogy senki ne tudja, hogy ki mit tesz, kinek mi a feladata pontosan. És aztán a végén senki nem végzi el a munkát. Nagyon összetett tehát ez a helyzet, és szeretném, hogyha megerősítenék, javítanák a, ezeket az administratív feladatokat a lényegre összpontosítsanak, és nagyon ambiciózusaknak kellene, hogy legyenek. A két szerv együttműködése pedig mindenképpen nagyon világosan le kell, hogy legyen írva. És ahogy az előadó is mindig hangoztatja, a garanciák kérdése, az eljárásjogi garanciák kérdése kulcspont. Azért, hogy ne adódhasson elő olyan helyzet, ahol az olaf függetlenségét megkérdőjelezik vagy veszélyeztetik. A az eljárás jogi garanciákban én szeretném, hogyha javítanánk a felügyeleti bizottság tevékenységét, erősítenénk, de majd meglátjuk majd az úr beszámolóját, a jelentést, hogy mit tudunk megoldani e tekintetben, tehát hogy ez a bizottság meg legyen erősítve, hogy sokkal szigorúbban tudja felügyelni, hogy az eljárás jogi garanciák megvannak, és az olaf független. Szelafranka úr, köszönöm szépen, elnök asszony, én annyit szerettem volna csak mondani, hogy hát most egy nagyon összetett problémával nézünk itt szembe. Ugye az EPO rendelet életbelépése lehetővé teszi, hogy a hiányosságokat tudjuk orvosolni, pótolni az olaf működésében, hogy a jogszabályi kereteken tudjunk javítani, és ez nagyon kiváló alkalom arra is, hogy a mostani problémákat kezeljük. Alapvető, hogy pontosan tisztában legyünk azzal, hogy milyen jellegű Olafot szeretnénk. Tehát mit is várunk pontosan az Olaftól? Legyen egy autonóm hivatal, az administratív ügyekkel foglalkozzon, milyen feladatokat lásson el, az Európai Unió érdekeit érintő összes ügyel foglalkozzon, vagy mit szeretnénk, legyen csak egy kiegészítése, egy úgymond egy ilyen hozzácsatolt az Európai Ügyészséghez csatolt szerv. Ezt el kell dönteni, és meg kell állapítani a garanciákat, a vizsgálatok jellegét, a tagállamokkal való együttműködést, a többi szervvel való együttműködést, és így tovább. Tehát ezeket egy pontos keretben meg kell határozni. Minden elemnek kell ebben szerepelnie, hogy aztán utána, mint jogalkotók, erről ki tudjuk alakítani az álláspontunkat kiváló lehetőségünk adódik most arra, hogy mindent meghatározzunk, a kompetenciákat szépen szétválaszt, kinek mi a feladata, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a fellépés, és hogy kerüljük el a múltbeli hibákat, ragadjuk meg a lehetőséget, hogy most nagyon világosan leírjuk a, ezek, ennek a két szervnek a feladatait, és hogy hogyan lehet, hogyan kell a büntetőjogi, illetve az adminisztratív vizsgálatokat lefolytatni. Az igaz, hogy az idő valóban kevés, elnök asszony, de hát vizsgáljuk meg a bizottság javaslatait, és pontosítsuk hogy milyen jellegű Olafot akarunk, és mi ilyen módosítókat nyújtunk majd be. Köszönöm. Visszadom biztos úrnak a szót. Frau Vorsitzende. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, és nagyon szakszerűnek és érthetőnek tartottam ezeket a hozzászólásokat és a javaslatokat, amiket nagyon köszönök, illetve a várakozásaikat is, amelyeket megfogalmaztak azt gondolom, hogy a kompetenciák elhatárolása területén egész biztosan meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk a vitákat, illetve a kompetencia villongásokat a jövőben elkerülni. Azt gondolom, hogy ami teljesen világos, hogy az EPO kapcsán egy olyan területre fogunk belépni, amely a nemzeti, regionális és helyi területen is érvényesülni fogunk, amit egyébként az Európai Unió alapításakor ez nem volt előirányozva, hiszen az EU-t azt a bizottsággal, később a parlamenttel, illetve nyilván a tanácssal alapították meg, de annak idején nem gondolták semmilyen formában, hogy így módon európai intézmények dolgoznának. És ezért is voltak az agrárprojektek, a, a gazdák tudták, hogy mit fognak kapni, a kohéziós politika, shared management, szerződést kötöttünk, és a lebonyolítás az pedig a tagállamok minisztériumai és hivatalainak a feladata volt, tehát mi ebben nem avatkoztunk bele. Tehát végső soron egy gyakorlatilag egy kifizetőhely titkárságnak számított ez. És ezért is szeretik a, a tagállamok az irányelveket, és nem a rendeleteket, hiszen akkor szabad kezük van az alkalmazásukban. És a, az elmúlt évek egyre inkább közvetlenül érvényes európai jog, tehát rendeletek jellemezték, és a modern költségvetésekbe és programokban, amelyek Connecting Europe Facility és egyéb programokban mi adjuk meg a prioritásokat, a FEMAN ugye a, Bren, a Brenneren a, az alagút kérdése, ahol mi mondtuk meg, hogy mi történjen. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt években elértük azt, hogy az EU közelebb került a projektekhez, a kifizető, tehát a, a, cél, a címzettekhez, mert az eddigiekben mi a különböző visszásságok elleni harcban, illetve a csalás elleni harcban hogyha Brüsszelen kívüli projektekről volt szó, nagy mértékben rá voltunk utalva a nemzeti és regionális hatóságok konstruktív együttműködésére. Belső leg pedig, a, hogyha a hivatalnokainkkal kapcsolatban voltak disziplináris visszaélések, akkor azért mi voltunk felelősségek. De hogyha a pénzekkel való visszaélésről volt szó, például kutatási projektek, kohéziós projektek, infrastruktúrális projektek, külső projektek vizsgálatában mi nagyon is rá voltunk utalva a helyszíni konstruktív együttműködésre, a helyszíni államügyészségek segítségére konstruktív módon, illetve hát a visszaigénylés területén is, és ezért a 28 tagállam és 280 régiónál nyilván nem hasonló konstruktivitással és minőségben e, tapasztaltuk ezt a munkát, de hát ilyen sehol sincsen, hogy 28 országban mindenütt ugyanúgy, mindent ugyanúgy e, végezzenek. Az egyik ebben jobb, a másik abban jobb, de hát nyilván nem egyformán jók e, mindenben. És azt gondolom, hogy a két spanyol kollégánkon kívül csak német hozzászólásokat hallottam, és én viszont ezt a német arroganciát ezt, ezt szeretném, hogyha, hogyha ez csökkenne. Ugye a fociba is megmutatkozott, hogy ez semmi jóra nem vezet. Tehát fel kell ismernünk azt, hogy vannak új tagállamok, akiknek még néhány évre szükségük lesz ahhoz, hogy a a különböző kompetenciájukban a játékszabályokhoz igazodni tudjanak, és régi és új tagállamok sem mindig konstruktívan állnak hozzá dolgokhoz, hanem néha még akár segítenek abban, hogy lehetséges visszaéléseket akár eltusoljanak, és nem mindig pozitívan állnak a minden egyes tagállamban ezekhez hozzá. Tehát a filozófia szempontból mi a konstruktívan állunk hozzá az EPO és Olafhoz, és nem szeretnénk százszázalékig őket szétválasztani egymástól. Én azt gondolom, hogy a networking, a hálózat képzés a kettő között fogja hozni a jövőt, de hát ezt majd a gyakorlatnak kell bebizonyítania a vezető ügyésznek, az Olaf vezetőinek és az operatív egységének be kell bizonyítania majd, hogy ez így lesz, és ezért is én az utódomat vagy szeretném, tehát egy arra kérni, hogy majd két-három év után a bizottság vizsgálja meg az operatív tevékenységet, vizsgálja meg azt, hogy több szétválasztásra van szükség a kompetenciák között, vagy pedig rugalmas kooperáció alapján beválik-e ez a munka. Mert hiszen nyilván mindig vannak szürke zónák, tudjuk, hogy a főigazgatóságok között is van rengeteg szürke szürke zóna, a, hogyha a digitális biztos gyorsabban hal a cselekedet, mint az infrastruktúra ér felelős biztos, akkor hát oda került egy-egy téma. És ez egyébként a parlamentben is különben ilyenek léteznek, tehát azt gondolom, hogy itt nagyon sok olyan belső vita is már kialakult, amikor érkezett egy téma, hogy ki itt a vezető szakbizottság, ebben illetékes szakbizottság, a, az ellenőrzési szakbizottság, vagy a jogi szakbizottság, vagy az ipari szakbizottság, vagy a környezetvédelmi szakbizottság. Nagyon gyakran nyitottak ezek a kérdések, nem eldönthetőek így. Én azt gondolom, hogy már mindjárt egy-két évecskét éltünk itt ezen a világon, tehát azt gondolom, hogy a jövőbeli kompetenciák kompetencia kérdések, amik 2020 után keletkeznek, lehetnek, azokat mi most nem fogjuk tudni százszerzelékig kizárni egy bizonyos jogszabály ö, záradékkal. Tehát ezért is mindkét szolgálatnak a konstruktív, kooperatív hozzáállására vagyunk utalva, és azt gondolom, hogy nyilván kooperálniuk kell, de azért a feladatokat világosan le kell határolnunk, erről gondoskodnunk kell. Tehát az én portfóliómban nagyon fontos az Olaf stabil, stabil helyzetet. Tehát az Olaf helyzetét nem szabad, hogy az EPO ö, sértse, se sem személyzeti szempontból, tehát nagyon fontos, hogy egy fair munkaügyi csomagról van szükség, sem pedig a pénzügyi alapjaiban nem csorbíthatja, sem a jogi alapjaiban, sem pedig a szakmai alapjaiban nem szabad, hogy csorbítsa az Olaf munkáját. És ezért is azt gondolom, hogy az EPO rendeletet ezzel a rendeleti megfogalmazással már nem fogjuk módosítani. Tehát mert hiszen ezzel végül is az Olaf rendeletet kiüthetnénk, de hát erre azt gondolom, hogy nem fogjuk ezt így venni, tehát azt a rendeletet úgy fogjuk alapul venni, ahogy van, erősségeivel és gyengeségeivel együtt. Ez, és ezért, hogyha egy új főigazgató érkezik, érkezik, aki majd látja, hogy ezt a munkát elvégzi. Én azt szeretném, hogy az OLAF vezetőinek adjanak elegendő mérlegelési mozgásteret, hogy milyen esetekben kíván beavatkozni, melyik esetben nem kíván beavatkozni, hogy milyen mértékben akar dolgokat nyomon követni, és hogy milyen mértékben szeretné az ellenőrzéseket, de persze az OLAF főigazgatóságot is, főigazgatóját is persze ellenőrizni kell, de nem szabad, hogy főtitkárá váljon azáltal, hogy beleavatkoznak a munkakörében. Tehát nagyon fontos, hogy az EPO és az OLAF ö, ö, bizonyos ö, büntetőjogi, illetve vagyonjogi szempontból ö, jár el. A, az OLAF-nál van a a vagyonvédelem és az EPO-nál a büntető jogi természetű visszásságok nyomon követése. Tehát a pénzek visszaszerzése, amelyek jogtalanul kerültek igénybevételre, az OLAF a jelentéseiben javaslatokat tesz, és elvégzi az előzetes munkát, de az Olaf nem felelős azért, hogy ott a helyszínen, mint egy ítélet végrehajtóként visszaszerezze a pénzeket. Ezeket a szakmai főigazgatóságoknak kell megtenniük. A sikerkóta valóban alacsony ezzel kapcsolatban, de a Dici R&D, a Dici egyéb DG Budge és más főigazgatóságok az Olaf jelentések és javaslatok alapján ők azok, akik jogosultak arra, hogy ezeket a pénzeket újra visszaszerezzék, ha, és ez alapján teszik mindezt. A 30 napos határidő az nem kizárólagos határú, tehát az EPO-nak 30 nap múlva kell jeleznie, hogy igen, be akarok avatkozni. Azonban a 30 nap után az EPO és az OLAF közötti együttműködést még lehet korrigálni, tehát ez a 30 nap, ez az első kvalifikált állásfoglalásra adott határidő, nem, nem kizárólagos, ezt követi utána a, a további 30 napos határidő arra, hogy különböző dolgokban még változtathasson az együttműködésre tett javaslatán. Két javaslatot szeretnék tenni önöknek engem. Érdekelne az, hogy mielőtt az önök parlamenti mandátuma lejárna, én szeretném, hogyha kaphatnék önöktől egy reform gondolat irányába tett hiánylistát, ami azt jelenti, hogy a bizottság egy X időpontig kötelezi magát, mondjuk egy év múlva, hogy az új, mú, új bizottság munkájának a megkezdéséig egy második uh, jogszabályszöveget készítsen el, és uh, ezt pedig jó lenne, hogyha megkapnánk, hogy az önök uh, hiány listáját igen, nem, is, és így tovább módon feldolgozzuk. A másik kérdés pedig az, hogy ez az egy jogalapnak a kérdése. Én azt gondolom, hogy digitálisan és papír formában is egy kontentiumot tudnánk felkínálni, ami minden rendeletet, minden paragrafust, ami az OLAF büntető jogi természetű kérdését illeti, egy ilyen kézikönyv formájában összefoglalhatnánk, mondjuk a jövő év elején valamikorra. Köszönöm szépen! Igen, tudom, mondja az elnök asszony, tudom, biztos úr, hogy önnek el kell mennie, mert várják, de az időtervünk azáltal nem fog változni, hogy egy kicsit ambiciózusabbá válunk. Hát tudjuk, hogy az EPO rendelet alapján az időterv az amúgy is már áll, és most ez egy hatalmas nagy lehetőség, hogy a tanácsal bizonyos dolgokat meg el tudjunk intézni. Egyébként a tanácson fog megbukni ez az időterv, hiszen öt éve már erről beszéltünk, és nem a mi hibánkon hiúsult meg ez az eddigiekben. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az időnyomást, ami most hála Istennek létrejött, ami nagyon nagy impulzust fog jelen pillanatban jelenteni, néhány alapvető hibá, hiba kihavítására használ, fel kellene használnunk. Nyilván nem szándékozom az összes ilyen hibát most kiküszöbölni, hiszen itt ezek nagyon-nagyon fogós jogi kérdések rejlenek ezek mögött a hibák mögött, Egyébként sajnálom, hogyha csak németek szólnak hozzá, és köszönöm, hogy a néhányan a spanyolok hozzászólnak, és tudom, hogy mindig ugyanazok ülnek itt, nem tudom, hogy ez arrogancia, butasság, vagy azért, mert az embernek már valami dolga van, nem tudom pontosan, hogy miért van ez, hogy mindig a németek szólnak hozzá, de minden esetre a kompetencia átfedéseknek a ki iktatása megéri, hiszen mindig vannak kompetencia átfedések, és tudom, hogy mennyi idő telt el, míg bizonyos dolgokat sikerült ö, kiiktatni, mert hogyha ezt nem tesszük meg előre, akkor azt a mindennapi munka során kell nagyon fáradtságosan kiiktatni. És hát nyilván előre meg kell mondani, hogy az egyikünk ezt csinálja, a másikunk azt csinálja, és én azt gondolom, hogy ha meg vannak szürke zónák, akkor meg majd vitázunk egy picit, és én ezt egyébként szeretem is, de azt gondolom, hogy a lehető legfontosabb, hogy az európai államügyésznek fair sanszot kell adni arra, hogy tudjon dolgozni. Az európai ügyésznek tudnia kell azt csinálni, amit egyébként a Klinz kolléga is elmondott, hogy most majd milyen felháborodás lesz, hogy már megint létrehoztak egy európai intézményt, és nem tudom, hogy mi, mit is fog csinálni vajon. De egyébként biztos úr, hogyha megnézzük ezeket a dolgokat, én azt hiszem, hogy lehet itt még mit tenni. Az Olaf már jó néhány éve működik, és még mindig van hova fejlődni. Tehát én azt gondolom, hogy a bizottság azért vállalja föl ezt a kihívást, ez nagyon jó lenne, mert mi a törvényhozás konstruktív részét alkotjuk, mi mindig itt leszünk, és fogjuk kérni a tanácsot, hogy már a nyári szünet után beülhessünk ide, és már most mi a megoldáson dolgozhassunk önökkel, és nem fogjuk megakadályozni a megoldás megtalálását. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és nagyon köszönöm, lezárom ezzel ezt a napirendi pontot. A következő napirendi ponttal folytatjuk, ami pedig a 13-as napi rendi pont, ami az OLAF 2017-es évi jelentése és nagyon sajnálom, Eilert úr, hogy nem tudtunk eljönni a partiára, de hát sajnos ez pont az a zöld hetekre, hétre esik, és már látja, hogy már most is milyen nehéz a kollégákat ide összegyűjteni ebben a teremben, nem hogy akkor. Akkor kérném önt, hogy mutassa be nekünk az Olaf 2017-es éves jelentését. Sem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy nem tiszteltem meg önöket azzal, hogy időben ideértem. A Trump úr miatti lezárások akadályoztak meg, pedig metróval igyekeztem ideérni. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek az Olaf 2017-es éves jelentését. Persze azt el kell mondanom rögtön az elején, hogy az Olaf a tíz hónapos időszak alatt Giovanni Keszle kezében volt, tehát ő vezette az intézményt, és minden az ő érdemei, ő érdemeit dicséri, nem az én munkámat. És persze az Olaf személyzetének a munkáját, akik ezeket a sikereket elérték, és rengeteg nehézséggel szembenéztek. Végig megyek a jelentésen abban a formában, ahogy azt elkészítettük, de nem tudok minden aspektust kiegyensúlyozni, ezt nem fogom megpróbálni, hogy a munka összes aspektusát kiegyensúlyozzam. A statisztikákból és egyéb dokumentumokból, amelyeket készítettünk, ez látszik. Ezt a jelentést igyekeztünk úgy összeállítani, ahogy már egy pár éve tesszük, hogy a kulcsfontosságú kérdésekre figyelünk oda. A kommunikációs stratégiát javítsuk, és inkább a lényegi pontokat igyekszünk jobban megértetni mindenkivel. Idén tehát a bevételre összpontosítunk jobban, mint a kiadásokra, annak ellenére, hogy a munkánk ugye inkább a kiadásokat foglalja magában, mint sem a bevételeket és nagyon szívesen válaszolok kérdésekre természetesen bármilyen egyéb aspektussal kapcsolatban, akkor is, hogyha ez nincs benne a prezentációmban. nagy nemzetek felett átívelő ügyekre összpontosítottunk, ahol valóban sikerül az adófizetők számára is jelentős eredményeket elérni. 300 ilyen, több mint 300 ilyen volt, és 3 milliárd eurónak a visszafizettetését ajánlottuk. Ez egy nagyon magas és szokatlan adat, remélem, vagy hát azt gondolom, hogy erre nem fog sokszor sor kerülni, nem lesz ilyen. Tulajdonképpen alul becsülték a, azokat az ügyeket, a csalás sok alatt vizsgáló ügyeket, amelyekről önök is hallottak, amelyeket a múltban lezártak. Ez gyakorlatilag az Egyesült Királyság alól értékelési ügye, erről is biztos hallottak, és volt más országokban is ilyen, amelyekre majd még ki fogok térni. A vizsgálataink ezt a vizsgálati munkát az első dia foglalja össze, több mint 1100 kiválasztást fejeztünk be, és 215 vizsgálatot zártunk le, és, vagy az ennyit adtunk meg, javítja magát a hozzászóló, és konkrét eredményeket sikerült elérni a költségvetés védelmében. Tehát, hogy a csalástól, csalás ellen védjük a költségvetést, és így az európai állampolgárok pénzét. Szeretnék segíteni az olvasóimnak, hogy jobban értsék ezeket a diákat, illetve a dokumentumot. Ezt meg fogom ma tenni. Figyeltem az észrevételekre azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ugye az üzenetet közvetíteni. Mi is mindig igyekszünk az üzenetet jól közvetíteni. A jogi következményekre azért figyelnünk kell. Tehát nem mindegy, hogy mit mondunk bizonyos vizsgálatokról, és annak milyen következménye van. Fegyelmi problémák is felmerülnek, rengeteg mindenre kell odafigyelnünk, a jogszabályok előírásainak megfelelően tudunk kommunikálni. A vizsgálati tevékenységünk, ről fogok szólni, tehát és azokról a következtetésekről, amelyeket feltártunk. Tehát minden bizonyítékokon alapul, vizsgálatokon alapul, amelyeket 2017-ben zártunk le. A korrupció, az összeférhetetlenség, ami egy, a fő tendencia egyébként ez az összeférhetetlenséget jobban kell érteni, még tisztázni kellene egy picit jobban, hogy mindenki értse. A pályázati eljárások manipulációja, ez sokszor felmerül a csalási ügyekben, a strukturális alapokat érinti, és előfordul, hogy szervezetbűnözői körök ezt a módszert használják, hogy nyereségre tegyenek szert. Hogy a menekültek segítésére is elramoltak alapok, a csalók erre a területre is tehát beáramlottak, és ezért vizsgálatokat folytattunk itt is. A kutatás is egy olyan terület, ahol vannak problémák, és még talán a vám ügyintézést említeném, mert ott világos bizonyíték van arra, hogy nemzeteken átnyúló bűnözői körök tevékenykednek, igyekeznek a vámok megfizetését elkerülni. Először talán elnök asszony a bizottság figyelmét egy relatíve kis esetre hívnám fel, már ami a pénzeket illeti, másfél millió euróról van csak szó, de ez egy konkrét példa arra, hogy milyen összetett vizsgálatot folytattunk több tagállamban. Ezt a papírvár, kártyavár műveletnek lehetne nevezni, ezt barátaink, az olasz Guardia di Finance, az olasz pénzügyőrség adta ezt a nevet ennek a műveletnek ővelük nagyon szorosan együttműködünk. És egyébként képviseltetik is magukat itt a teremben ma. Az volt a, eredetileg a érintettek terve, hogy egy konzorciumot hozzanak létre, amely Olaszországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban működik, és finanszírozásra tesz, tesz szert, hogy egy újfajta vízi járművet építsen, amely környezetvédelmi katasztrófák esetén bevethető, de aztán kiderült, hogy egyáltalán nem is létezett ez. Amikor én 50 évvel ezelőtt iskolába jártam, akkor mi az egyik projektünk során építettünk egy ilyen légpárnás hajót, de az az igazság, hogy a, ez a kártyavár művelet ez nem épített egyáltalán ilyen légpárnás hajót, nem létezett e-, ez a hajó. Helyszíni ellenőrzéseket végeztünk Olaszországban, az Egyesült Királyságban, együttműködött velünk a Londonváros rendőrsége és az olasz pénzügyőrség. És sikerült feltárnunk, bemutatnunk, hogy ez a nemzetközi rendszer tulajdonképpen a pénzek elszitkázását szolgálta, hamis számlák, hamis kiadások igazolása, nem, meg, nem is létező partnerek felsoroltatása, és így tovább. Tehát gyakorlatilag a pénzeket ellopták a rendszer mögött meghúzódó emberek. Egy régi kastély, egy vidéki kastély vásárlásának a hitelét fizették vissza ezekből a pénzekből. Az ügy most az olasz bíróságokon van, és megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy a pénzeket visszafizettessék. Igaziból a strukturális alapok esetében ez az összeg viszonylag kicsi, de minden eszközt fel kell használnunk arra, hogy az ilyen ügyekkel meg tudjunk birkózni, amelyek a határokon átnyúlnak, és az Európai Uniós költségvetésből csalnak ki, szitkáznak ki pénzeket. Most akkor a bevételi oldalra térek vissza, és az itteni csalásokra. 2017-ben több ügyet tártunk fel, alacsony értékű árukról van szó, tehát textilek, cipők, és Németországban jelentek ezek meg, aztán az Egyesült Királyságban, Cseh köztársaságban, Franciaországban, Máltán, és két milliárd euró volt a veszteség, tehát az biztos, hogy ez nagyon jól megszervezett rendszer volt, a szervezett bűnözői körök működtek, a, a technika gyorsan változott, a csalók nagyon jól tájékozódtak, és pontosan tudták, hogy hova kell mozgatni ezeket a termékeket. Tehát, hogyha valahol akadályba ütköztek, akkor gyorsan átköltöztek egy másik helyszínre, és így folytatták a tevékenységüket, tehát mindig újabb és újabb utakat keresnek. A második dolog, ez egy újdonság volt, mi nem is gondoltunk erre, pedig kellett volna, az, hogy nagyon alacsony értékű árukkal kereskednek, viszont óriási mennyiségben. Mi inkább a nagyobb értékre figyeltünk oda, a cigarettákra és így tovább, amelyek nem foglalnak sok helyet. Minden érintett felett tájékoztattunk arról, hogy ezek az alacsony értékű áruk is figyelmet igényelnek, oda kell figyelni, mert nagy mennyiségben hozzák őket be. Tehát Hamburgon keresztül behozzák őket, és aztán hát eredetileg úgy gondolták, hogy ezt így meg is ússzák, Hamburgon keresztül minden megoldódik. A tagállamok elég gyorsan reagáltak, legalábbis a Cseh Köztársaság, Málta és Franciaország. És le is állt a csalás, viszont másút nőtt. Most bizonyítékunk van arra, hogy az Egyesült Királyságban is most már sikerült leállítani ezt, visszaszorítani ezt a jelenséget, de hát gyakorlatilag áthelyeződött más belépési pontokra az EU-ba. És most akkor nézzük, a, nézzük egy másik példát, értékesebb termékről van szó, másfajta bevétel, a dömping ellenes vámok a napelemekre kivetett lámak. Ezek a napelemek, napcellák nem olcsó darabok, kínai gyártóktól származnak, inkább itt a tisztességtelen verseny elleni védelemről van szó. Az Olaf ugye megkapta az információt, hogy ezek a kínai panelek tajvániként vannak feltüntetve, amikor az EU-ba importálják őket. Gyakran a kereskedelmi forrásoktól kapunk információt ezen a területen. Tehát ezt elmondták, hogy tajvaninak jelentették be ezeket a kínai paneleket, másút japán gyártású panelnek tüntették fel őket. Ez érdekes volt egyébként, mert Japánnal most dolgoztunk először ilyen ügyben, és érdemes ezt megemlíteni, Egyébként ez egy olyan jelenség, amivel még nem is találkoztunk. Úgyhogy szorosan együtt kellett működnünk a belga, a holland és a francia vámügyi hatóságokkal, illetve a tajvani hatóságokkal, és az Olaf vámügyi egységei most már nagyon jó együttműködésben vannak, több más vámügyi hatósággal a távol-keleten, és ez elengedhetetlen a munkánkhoz. Ellenőrzéseket végeztünk Tajvanban és Antwerpenben, rengeteg adatot gyűjtöttünk, és az lett a vége, hogy kilenc vizsgálatot zártunk le, és a pénzügyi ajánlások, ha az értéket mondom, akkor több mint 200 millió euróra rúgtak. Általában ez az az adat, ami a végén felmerül. A korábbi Egyesült Királysági ügy az eléggé kivételes volt. A harmadik fejezetben szerepel egyébként mindennek a leírása a jelentésünkben. Ma délelőtt is beszéltünk erről, elnök asszony, a pénzügyi ajánlásokra vonatkozóan, és én abszolút tisztában vagyok azzal, hogy ez a kérdés milyen nehéz. Az ajánlások végrehajtása az nyilván a utána a felelősök kezében van, tehát akik ugye a pénzt felhasználják, nekik kell visszafizetetni a pénzt, nem is vehetjük el tőlük ezt a feladatot, de nem is szabad, hogy ezt megtegyük, hiszen az ösztönzőt szüntetjük akkor meg. Tehát nekik meg kell, el kell látni a feladatukat megfelelően, és egyébként is a mi célkitűzéseink, amiket nekünk kell teljesíteni mások. Azzal tisztában vagyok, hogy néha túl magasra tesszük a mércét az ajánlásokkal, és esetenként ez mondjuk ritkább, e, túl alacsonyra tesszük a mércét. Ezen továbbra is dolgozunk. Idén elég e, konkrét, egy specifikus szempontból vizsgáltuk ezt. Tehát megnéztük, hogy mi történt azon e, visszafizetetésekkel, amelyeket a saját munkánk alapján javasoltunk, és hát ugye a tagállamoknak jelenteni kell a bizottságnak és az Olafnak ezt. Megvizsgáltuk azokat az ajánlásokat is, amelyeket a tagállami fellépés alapján készítettünk. Megnéztük ezt a kiadási oldalon is, a strukturális alapokra. És megnéztük a bevételi oldalra is. Az eredményeket a az éves jelentés 13. és 14. grafikonja vagy táblázata mutatja. A bevételek hagyományos bevételeket nézve a következő számításokat végeztük. 2,57%-a mindez a teljes saját forrásoknak a másik oldalon viszont a tagállami oldalon csak 2,4 százalék jelent meg, tehát hogyha ez igaz, akkor az alapajánlásai magasabbak voltak, mint az összes tagállam vizsgálati és behajtási tevékenysége. Azért van ez, mert most egy Elég különleges évet élünk, az Egyesült Királyság esetében, illetve más ügyekben is több mint két milliárd euróra rúgtak ezek a, az ajánlások. Más persze a vámigazgatóságok helyzete, illetve az, hogy ő, az ő rendelkezésükre mi áll, és más, és a mi rendelkezésünkre mi áll. A megosztott kezelést nézzük a kiadási oldalon. Itt 0,34% visszafizettetésére tettünk javaslatot. Ez egy ötöde körülbelül annak, amit a tagállamok ajánlottak. Ez jó végeredmény. Van, ami nem mérhető, ettől függetlenül fontos, már a tekintetben, hogy mit folytassunk és mit ne az elkövetkezendő években. Az elrettentő hatás az nagyon erős, nagyon jó, de ezt is nehéz mérni. Erre nem szabad megfeledkezni. A másik pedig a sokszorozó hatás, tehát például, hogyha egy konkrét problémát egy adott helyen nagyon keményen feltárunk, és ezzel, ezzel ellen keményen fellépünk, akkor megváltoztathatjuk a nemzeti hatóságok hozzáállását is, és ezt sem igazán lehet mérni, viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni. Most akkor átérnek egy teljesen más témára. A az európai intézményekben a professzionális magatartás biztosítása, hogy a normák nagyon szigorúak legyenek. Én mindig úgy gondoltam, hogy a legkényesebb, legnehezebb része a munkánknak az tulajdonképpen ez, és önök elnök asszony szintén vizsgálták ezeket az ügyeket már régóta. Azt hiszem nem kell senkit emlékeztetni azokra az Olaf vizsgálatokra, amelyek elég ellentmondásosak voltak. De az az érzés alakult ki bennem az elmúlt években, hogy ez megváltozott. Még annak ellenére is, ami a hírekben megjelent az elmúlt napokban. Inkább a strukturális alapokban vannak most a legkényesebb, legnehezebb ügyek, és e, itt is van a helyük, tehát ez azt jelenti, hogy jó munkát végeztünk az intézményeken belül az elmúlt években. Persze feladatunk az, hogy az intézmények dolgozói tagjait is vizsgáljuk, és persze az Európai Uniós intézményekben, testületekben is felütheti a fejét a csalás, a kiadások, orvosi és egyéb kiadások, juttatások, költségek, a korrupció veszélye is felmerül. Nincs olyan sok hagyományos korrupciós ügy egyébként az intézményeken belül, hogy az intézményeken kívülről valaki megpróbálja korumptálni őket, de azért van egy-két vizsgálat, ami most is zajlik. Összességében 17 vizsgálatot folytattunk Európai Uniós tisztviselők visszaéléseivel kapcsolatban, és ebből 10-ben fogalmaztunk meg ajánlásokat. Nem szabad elfelejteni, hogy az a tény, hogy vizsgálatot végzünk, és mondjuk valakit tisztázunk, mert ez megtörtént egyébként az elmúlt napokban. Ennek a háznak az egyik tagja esetében, hogy ez fontos. Tehát fontos megvizsgálni a vádakat, hogyha azok jelentős pozíciót betöltő személy ellen fogalmazódnak meg, és fontos azt is kimondani, hogyha ezek megalapozatlan vádak. Tehát mindig egy megfelelő vizsgálatot kell végrehajtani, és hogyha egy ilyen vizsgálat tisztáz valakit, az is fontos. Akkor is, hogyha nem tudjuk a szokásos módon a számadatokat felhasználni. És akkor most térjünk rá a nemzeti igazságügyi hatóságokkal való kapcsolatunkra és munkánkra. Több mindent megvitattunk már ma délelőtt, most nem fogok mindenre visszatérni. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Uh, 7 éves időszakban a, az esetek 42%-ában született vádemelés, és ez úgy nagyjából arányban van a múltbeli munkánkkal, persze lehet itt is javítani. Végeztünk elemző munkát, tehát elemeztük a nemzeti hatóságok döntéseit olyan esetekben, ahol ők nem követték az ajánlásainkat. Minden évben végigvesszük ezeket az eseteket egyenként, és minden évben tök, több tagállamot is vizsgálunk. Egyébként a tagállamokban előfordul az, hogy az ügyészség nem foglalkozik olyan ügyekkel, ahol az Európai Unió pénzügyi érdekei sérültek, csak a nemzeti érdekeket érintő ügyekkel inkább foglalkoznak. Az is igaz, hogy nem minden tagállam ugyanúgy értelmezi az Európai Uniós jogszabályokat. Van vannak olyan tagállamok, ahol jobban hajlamosabbak a, bizonyi, a mi bizonyítékainkat befogadható bizonyítéknak tekinteni, másút az egész vizsgálatot lefolytatják az elejétől kezdve, tehát vannak eltérések. Például a Csehköztársaságban és Szlovákiában megvannak a jogszabályok, amelyek gyakorlatilag ugyanazok mind a két országban, de több különböző módon lehet őket értelmezni. És ez felmerül, ez más tagállamokban is felmerül. Soha nem hezitálunk, mindig bejelentjük az ügyeket. Hiba lenne nem előállni egy ilyen ügyel csak azért, mert nem vagyunk százszerzalékban meggyőződve az igazunkról a vizsgálat feladata, hogy a tagállami vizsgálat feladata, hogy és a szerbek feladata, hogy ezt utána áttekintsék és lépjenek, tehát mi felhívjuk a figyelmet, átadjuk az ügyeket, és onnantól nem a mi dolgunk. A vádemelési arányt említettem, ez olyan, mint a múltbeli munkánknál, tehát folyik a tevékenységünk, nem fogok tovább beszélni most már. Annyit szeretnék csak mondani, hogy az OLAF nagyon stabil intézmény, és így adom ezt át, független és megbízható vizsgálatokat folytatunk, a függetlenség soha nem volt probléma, soha nem kérőjeleződött meg. Én bízom abban, hogy itt a úr, aki követ engem ebben a pozícióban, Franz Brügner és a többi kolléga lépéseiben, nyomdokaiban járva fogja folytatni ezt a munkát. A dolgozóink több különböző szakmából, több különböző kulturális háttérrel rendelkezve jöttek ide. Nagy megtiszteltetés, hogy velük dolgozhattam Önök ugye nem találkoznak velük, de kiváló munkát végeznek. Köszönöm szépen az idejüket, hogy meghallgattak. Nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, és persze bármilyen kérdést levélben is föltehetnek az utódomnak. Köszönjük szépen Állat úrnak a jelentést, a munkát, és köszönjük szépen az Olaf munkatársainak az erőfeszítéseit is. Tudom, hogy azok a kérdések, amelyeket önhöz intézek most, azokat az ön elődjéhez kellett volna, hiszen Eredetileg ő viseli a felelősséget ezért a munkáért. Egy táblázatot osztattam ki, ez tőlem származik, ezt megkapták. A lezárt ügyek szerepelnek ezen az ajánlásokkal együtt. Miért ajánlásokkal együtt? Azért, mert ezek az esetek mind-mind valamilyen eredmény, eredménnyel is jártak a vizsgálatok során. és 2017-ben azt látjuk, hogy viszonylag nagy mértékben csökkent azon ügyek száma, ahol follow-up is volt, és viszonylag nagy mértékben csökkent azon ügyek száma is, amelyeket lezártak. Ezek a számok az Olaf jelentésből származnak. Jó lenne, hogyha ezeket nem kellene így kibányászni a szövegből, hanem ezek érthetően lennének tálalva a jelentésben, és jó lenne a jelentés tényleg azt a célt szolgálná, hogy az Olaf tényleges hatékonyságát, teljesítményét szemléltesse. Számomra hiányzik az áttekintés, hogy az ember elolvassa a jelentést, nem igazán mondhatja azt, hogy teljes áttekintést kapott az Olaf tevékenységéről. Szerintem ez egy gyenge pontja a jelentésnek. Mindig érdekes persze az egyes esetekről hallani, érdekes ez a számunkra, szórakoztató is helyenként, de mégiscsak jó lenne, hogyha az Olaf munkájának egy általánosabb áttekintését is megkapnánk, hogy összehasonlíthatóak legyenek például a számok. Az első kérdésem tehát arra vonatkozik, hogy az idei évben, illetve a múlt évre vonatkozólag miért ilyen rendkívül alacsonyak a számok. Összehasonlítottam 2002-vel, illetve az azóta eltelt évekkel, tényleg feltűnő a csökkenés. A második kérdésem, az IT rendszerrel gondok vannak, sőt, a munkavállalók, ha jól tudom, decemberben sztrájkoltak is. Jó lenne hallani valamit erről is. 2016-ban 50%-kal több erőforrást használtak fel az IT rendszer működtetéséhez, és információink szerint ez a rendszer még mindig nem működik, olyannyira, hogy nem is igazán lehet látni, hogy az egyes esetekben mi történik, az egyes ügyek kapcsán. Senkinek sincs rálátása a dolgok alakulására, mert nagyon nehéz kezelni az IT rendszert. Jó lenne, hogyha megtudhatnánk valamit arról, hogy az Olaf hogyan tervezi ezt a technikai rendszert úgy átalakítani, hogy megkönnyítse a munkát ezzel. Biztosan tudom, biztos vagyok benne, hogy tudják, miről beszélek. A felügyelőbizottság hál' Istennek szólt a harmadik dologról, amiről én is beszélni szeretnék. Mi a helyz, miért van az, hogy 6,6%-kal csökkent a munkavállalók száma. A staff review kapcsán azt tapasztalhattuk, hogy az Olafnál dolgozók nagyon elégedetlenek is, jó lenne, hogyha erről is hallhatnánk néhány szót. Mi történik, és mit terveznek tenni, hogy orvosolják a helyzetet? Még több ezer apróbb kérdésem van, ezeket most nem szeretném itt mind felvetni, de jó lenne, ha hogyha írásban is értekezhetnénk, és kapnánk írásos választ a kérdéseinkre. Szeretném önnek személyesen megköszönni a kiváló együttműködést. Az elmúlt hónapok során betekintést nyerhettünk az Olaf egyes vizsgálataiba, nagy érdeklődéssel fordultunk az Olaf munkája felé, és hogyha egy éves áttekintést végzünk, akkor az ügyek esetében, a vizsgálatok esetében azt látjuk, hogy a minőség mértékben javult, és külön köszönöm még egyszer azt, hogy betekintést nyerhettünk az iratokba. Ajala Sander asszony szeretne hozzászólni, tessék! Köszönöm szépen, köszönöm Ájlet úrnak, és köszönöm az Olaf munkatársainak a munkát. Minden bizonyal kivételes évről van szó a Brexit miatt. A mi szemszögünkből fontos az, hogy a az illetéktelenül elköltött pénzeket visszaigényeljék. Ha nem létezne az OLAF, akkor ezek a pénzek elvesztek volna a számunkra, eltűntek volna. A kérdésem a következő. Elsősorban arra kérdeznék rá, hogy az Olaf tapasztalatai alapján rengeteg tudásra tett szert, tanulhatott a sikerekből és a hibákból, ez minden tanulási folyamatnak az alapja. Ezt szerettem volna előjáróban elmondani, de nagyon fontosak a vámok, a vámok kérdésköre. Rengeteg olcsó termék érkezik Európába, és ezek is hatalmas károkat okoznak az Európai Unió saját forrásait illetően. Vannak persze más esetek, amelyek sokkal bonyolultabbak, és mindkét esetben azonban az a közös, hogy nem lehet visszakövetelni a pénzeket. A kérdésem az, hogy az Olaf hogyan konszolidálja az elméleti részt a konkrét vizsgálatok során szerzett tapasztalataival. Nagyon nagy szaktudásra van szükség, és az Olaf rengeteg tapasztalatra tehetett szert, hogyan hasznosítja a megszerzett tapasztalatai révén szerzett szakismereteket tagállami és európai szinten. Második kérdésem, 2017 és nagyon sok érdekes elemet tartalmaz szerintem. Egy érdekes év ez is, amelyben a tapasztalataink eltérnek a hétköznapi tapasztalatainktól, strukturális alapok, vámbevételek és így tovább. Külön kitérnék a kutatási pénzekre és a menekültügyi válságra. Ami a kutatási pénzeket illeti, gratulálni szeretnék az önök munkájához, ez a részterület különösen érdekel engem. Rengeteg információt kaptunk erre vonatkozólag, jelentések születtek a kutatásra vonatkozólag, és ha megnézzük a kutatási projekteket és programokat, hát sok nagyon fura dolgot látunk, de a kutatást sokszor nem szabad kritizálni, nem szabad bírálni, ezért is tartom annyira érdekesnek, hogy önök most külön odafigyelnek erre a területre. Azt szoktuk mondani, hogy igen, a tudósok megvesztegethetetlenek, de hát azért ők is emberek, ott is vannak jó emberek és kevésbé jó emberek, ott is vannak csalók. Ezért azt szeretném megtudni, hogy önök hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy ezen a területen is javuljon a helyzet. És még egy dolog, néhány éve egy viszonylag reaktív politikát folytattunk, mert a menekültügyi válság lényegében elvolta, elvonta a figyelmünket egyéb ügyektől. A kérdésem az, hogy a beruházott pénzek felhasználását illetően ezen a téren, a menekültügyben látnak-e okot aggodalomra. Nyilván szükség van itt is egyfajta biztonsági hálóra, illetve a kiadások ellenőrzésére. Továbbá az európai polgárok és a média és nyomást gyakorolnak, és éppen ezért sokszor a beruházásainkat követően nem vizsgáljuk meg, hogy mennyire voltak azok észszerűek, illetve sokszor nem vizsgáljuk meg, hogy esetleg csalásra került-e sor. Ez nyilvánvalóan a csalók és a bűnözők számára külön érdekes. Ők ilyenkor vissza is élnek a helyzettel az Európai Uniós pénzügyek kárára. Ezek lennének a megállapításaim, és érdekel, hogy hogyan látják a helyzetet. Kón kolléga, köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen Ájlet úrnak és a munkatársainak ezt az éves jelentést, és köszönöm az imént ti előadását. Az éves jelentést olvasva érdemes leülni, mert az ember könnyen beleszédül a számokba. De ezek a számok azt mutatják, hogy mennyire fontos az önök munkája, és hogy milyen következtetéseket kell levonnunk az eddigiekből. Ha a hiatalást nézzük csak, 3,2 milliárd euró 2016 óta, illetve a vám csalások összege, például a Kínából érkező textil és cipőimportok 1,9 milliárd euró. Ezek tényleg szédítő összegek. Mindenképpen igyekeznünk kell ezt a problémát megoldani, mégpedig mielőbb. Az irodám munkatársaival együtt egy tanulmányt és egy meghallgatást tervezek ebben a témában. Érdekelne, hogy ezen a területen ön, önök hol látnak előrelépést a vám eljárásokkal való visszaélés kapcsán, illetve van-e olyan terület, ahol már látnak némi előrelépést, és azt is tudni szeretném, hogy a tagállamok mennyire állnak készen az együttműködésre. Biztos vagyok abban, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek jobban együttműködnek, vannak olyanok, amelyek kevés, kevésbé. Nem kell ezeket külön megjegyezni, csak egy általánosabb információt szeretnék kapni. Köszönöm. Novakov képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több olyan meghallgatásra is emlékszek itt a KONT szakbizottságban, amelyen részt vettek az OLAF képviselői. Úgy emlékszem, annak idején nem igazán volt okunk örülni. Emlékszem arra, hogy a mandátumunk elején egyes esetekben, illetve az esetek száma négy négyszerese volt a lezárt esetek számának, ami azért gyanús volt. Örülök, hogy most már magasabb a lezárt vizsgálatok számaránya. Ezt mutatják a dokumentumok. De mégis aggódom egy kicsit, mert a jelentésnek van egy olyan része, amely ecseteli az Olaf és a tagállamok közötti kapcsolatokat, és még mindig vannak olyan esetek, amikor a nemzeti hatóságok nem tesznek eleget az Olaf ajánlásainak, annak ellenére, hogy bizonyíték van arra, hogy csalás történt, vagy visszaélés történt az EU-s forrásokkal. És akkor eljutunk ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy az Olaf ajánlásai ne csak egyfajta kívánságként fogalmazódjanak meg, hanem a tagállamokat tényleg kényszerítsék arra, hogy alkalmazzák a jogállamiságot, amikor százszázalékosan bizonyítható, hogy visszaéltek a forrásokkal. Ez az egyik. A második. A rendelkezésre bocsátott számok alapján azt mondhatjuk, hogy az Olafnak egyre több a munkája, néhány tagállamban a közberuházások 50-60, sőt 70 százaléka is EU-s pénzekből valósul meg. Gondolják el, hogy az Olafnak kapacitás erőt is erősítése van szüksége a vizsgálatok számának megnövelésére, illetve a tagállami tevékenységének a elősegítésére. Hiszen látjuk, hogy több milliárd euró esetében sikerül megakadályozni a szabálytalanságokat lehet, hogy valóban meg kellene erősíteni az Olaf kapacitásait, mert a következő MFF-ben is javaslat szerepel arra, hogy több európai ügynökség költségvetését növeljük. Meg lehet, hogy az Olaf esetében is érdemes lenne ezen elgondolkodni, hiszen itt is egyre több a feladat, a kihívás. Az előadás egy kis részéről sajnos lemaradtam, de van a jelentésnek egy olyan része, amely a kilogramban kifejezett mennyiségeket tartalmazza. Gondolom itt a vámügyekről van szó, illetve be nem jelentett árukról. Szeretnék tisztán látni ebben a kérdésben, csak annyi állít, hogy kilogramban kifejezett mennyiség és különböző számadatok tartal, ta, szerepelnek itt a tagállamokra lebontva. Szeretnék erről többet tudni. Köszönöm. Ájlet úr, parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Ha megengedi, akkor az ön kérdéseivel kezdeném, ami a statisztikákat illeti. Talán érdemes lenne megnézni az ön táblázatát, és megvizsgálni, hogy az hogyan vág egybe a miénkkel, Először is azt szeretném elmondani, hogy 2002 óta rengeteg minden változott az Olaf működésében. Legalább két olyan pontot jelölhetünk meg az időben, ahonnan kezdve a számadatok nem igazán összehasonlíthatóak tudományos alapon, ezért én a 2002-es évvel való összehasonlításnak nem tulajdonítanék túl nagy súlyt. A statisztikai módszerekben nyilván változás történt, ezért is nehéz ez az összehasonlítás, és nehéz megmondani, hogy a múlthoz képest most hol tartunk. Nyilván mindig vitadul arról, hogy mennyi statisztikára van szükség, mennyi statisztikát kell szerepeltetni az éves jelentésben. Inkább a szöveges részre összpontosítottunk, és nem annyira a statisztikákra az elmúlt években, mert úgy éreztük, hogy a szélesebb nyilvánosság számára ez talán emészthetőbb, de elismerem, hogy ez a teljesítménymérést megnehezíti. Ha megengedi, megtekintjük ezeket a számokat, megvitatjuk szívesen az önök munkatársaival is, hogy hogyan állították össze ezt a táblázatot, és utána visszatérünk rá. Az az érzésem, hogy volt csökkenés 2017-ben, több okból kifolyólag is, az IT rendszerünkre majd mindjárt kitérek még, de ez a csökkenés nyilván arra is visszavezethető, hogy az el, elő, előző években külön erőfeszítést tettünk, hogy minél több ügyet lezárjunk. Ez is az oka annak, hogy most kevesebb vizsgálat van folyamatban. jóval gyorsabban, jóval nagyobb mértékben csökkent a vizsgálatok időtartama is, mint amire számítottam. De nyilván arra is oda kell figyelni, hogy a minőség azért ne csorbuljon az időtartam csökkenése mellett. Ami az IT rendszert illeti, amit OCM-nek, OCM-nek nevezünk, vannak valóban nehézségeink. Nagyobb nehézségekbe ütköztünk, mint gondoltuk volna. Az elmúlt körülbelül egy évben visszatértünk az alapokhoz, és a rendszer magvát lényegét képező elemekhez tértünk vissza, azokat, azokon javítottunk, szakértőket, tanácsadókat kértünk fel, hogy tárják fel velünk együtt, hogy mi az, ami nem működik jól. Gyakorlatilag teljesen elektronikussá vált a munkánk, a workflow. Régebben rengeteg papír paksamétet cipeltem magammal a terem, illetve az épület egyik végéből a másikba, most már minden elektronikusan érkezik, ez egy hatalmas előrelépés. A biztonság is jobb. nem akarám, akarom vég, véka alá rejteni, hogy még mindig vannak problémák. Nyilván ambiciózus, nagyra törő programokat kezdtünk el végrehajtani, és lehet, hogy két-három évvel tovább tart majd mindez, mielőtt teljesen funkcionálisá válik ez a rendszer. De most egy olyan szakaszban vagyunk, ahol az alapvető folyamatok már sokkal gyorsabban és jobban működnek. Nagyon körültekintőek is voltunk az új funkcionalitások bevezetésében. Nagyon óvatosak vagyunk, és egy kicsit több pénzt költünk most erre, de a probléma részét képezi az is, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal nem tudjuk feltétlenül felbérelni a legjobb szakértőket de nagyon elhivatott, nagyon jó munkatársaink vannak, és biztos vagyok abban, hogy végül sikerrel zárul majd ez a kísérlet, de még nem mhm. tartunk ott. Mindennek volt némi mérhető hatás az outputunkra is, az értékelésekre szánt idő egy kicsit hosszabb, az első csatasorban állók azok, akik úgy általában megvizsgálják, hogy vizsgálatot kell nyitni egy ügyben vagy nem, és nyilvánvalóan mérhetően lassult a munkájuk az új rendszerrel kapcsolatos nehézségek miatt, de sajnos az egyetlen megoldás az, hogy folytatjuk a rendszer korszerűsítését, nem tudunk most félúton megállni, folyamatosan dolgoznunk kell ezen, és ezt is tesszük. Ami a munkavállalói elégedettséget illeti, illetve az arra vonatkozó felméréseket, mi sem örültünk annak, amit olvastunk. Ezek a felmérések nem készülnek évente, most lesz hamarosan egy ilyen újabb felmérés, és hát nyilván mindenki kialakíthatja a saját véleményét arról, hogy az elmúlt időszakban milyen mértékben is hogyan változtak a körülmények. Emlékszem, hogy a felügyelőbizottság korábbi elnöke azt mondta, hogy a hosszas tapasztalata alapján elmondhatja, hogy általában az olyan szervek, mint az OLAF alacsonyabb értéket érnek el, vagy rosszabbul szerepelnek az ilyen felmérésekben mint azok a szervek, amelyek például nem törnek borsot a kormányok orra alá, de nyilvánvalóan mégis aggasztó ez a fejlemény is, és egy egész stratégiát alakítottunk ki a helyzet orvoslására, amely tartalmazza a jobb kommunikációra való er- erőfeszítést, a csapatépítést, például volt egy igazgatóságok közötti kosárlabda meccs, vagy kosárlabda verseny, amelynél azt tapasztaltuk, hogy azért jól is tudják érezni magukat a munkatársaink, de nyilvánvaló, hogy ez egy olyan ügy, amelyen dolgoznunk kell. Ajala Sander asszony megjegyzéseire térnék rá. Nagyon hálás vagyok neki is, hogy szólt külön a vámterületről, a vámügyekről. Nagyon különböző szakértőink vannak, nagyon különféle szakértelem összpontosul nálunk. Vannak olyan munkatársaink, akik például helyben ismerik a textilpiacot, és látogatásokat is tesznek azokban az országokban, ahol egy, a textíliákat előállítják, vagy állítólag előállítják. De vannak Emellett adatfeldolgozóink és az Egyesült Királyság kapcsán volt ez nagyon fontos, a szakértőnk ezen a területen hírnévre tettek szert nem csak az európai vámhivataloknál, hanem például Kínában is, mert képesek fényderíteni bizonyos kereskedelmi mintázatokra, és ez lehetővé teszi a gyors reakciót. Vannak természetesen szakértőink más területeken is, például a cigarettakereskedelemre vonatkozólag és más területeken, gondolhatunk például kerékpárokra és így tovább. A vámügyekben azt hiszem a legfőbb, leglényegibb kérdés az, hogy a vám az a kereskedelmi politika mellékterméke, vagy pedig az egyik legfőbb saját forrásunk. Hogyan tekintünk a vámokra? Azt hiszem, hogy a tagállamok általában a vámokat magától értetődőnek veszik, és máshol vetik be az erőforrásaikat. És itt kapcsolódik a mondanom ahhoz, amit Kón úr mondott. A legtöbb kérdés ebben a kérdéskörben az erőforrások hozzáférhetőségéhez kapcsolódik a tagállamokban, illetve az erőforrás allokációhoz. Hiszen, hogyha egy tagállam úgy dönt, hogy vasököllel csap le a cigarettacsalásokra, akkor nyilvánvalóan ez kihatással lesz a pénzek behajtására is, amit általában ugyanazok a szolgálatok végeznek. Tudom, hogy a DG Tax és a DG Budget most vizsgálják ezeket a kérdéseket, kapcsolódóan ahhoz a munkához, amit eddig folytattunk. Ami a kutatási kiadásokat illeti, nagyjából egyértelmű, hogy mik a gondok. Sokszor el, elkerülhetetlen összeférhetetlenséget látunk, és nehéz sokszor egy adott területen megfelelő tanácsadókat találni összeférhetetlenség nélkül. Plágiummal is szembesülünk sokszor ugyanazért a tudományos munkáért többször kérnek pénzt, sőt, tehát pénzt kérnek sokszor semmit nem érő munkákért is, amit persze nagyon nehéz megítélni megfelelő szakértelem nélkül. Aztán sokszor vannak olyan programok, amelyek a kutatási pénzeket ahhoz kötik, hogy valaki, egy adott kutató vagy tudós, egy adott egyetemnél dolgozzon, ezáltal elősegítve a hálózatépítést a tudományos létesítmények között. De persze az internet segítségével már nincs szükség arra, hogy helyhez kötöttek legyenek a kutatók, tudósok, és azt hiszem, itt a túlszabályozás csapdájába esünk. Menekültügy, Mindenki, aki menekült, ügyel foglalkozik, és főleg azok, akik a kiadásokért felelnek, nagyon is tisztában vannak azzal, hogy milyen kockázatok állnak fel, fenn a sürgősségi támogatások eljuttatásakor veszélyes helyekre. Vannak korlátai annak, hogy milyen szabályokat lehet betartatni, és nyilván egyfajta egyensúlyt kell teremteni a sürgősség szempontja és a pénzek megfelelő elköltése között. Mi sokszor tanácsadói szerepet vállalnunk ebben, és a segítségnyújtókkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és információkat kapunk. Sokszor azzal érvelnek, hogy fontos ilyenkor az időtényező, illetve túl veszélyes is lehet a megfelelő kontrollok végrehajtása, ellenőrző folyamatok végrehajtása. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem így van, és több olyan vizsgálatot is folytatunk, amelyben azt vizsgáljuk, hogy a sürgőségi finanszírozási mechanizmus működtetésére tényleg szükség volt-e, tényleg szükség volt-e arra, hogy megfelelő dokumentáció nélkül költsünk el pénzt, és ilyenkor próbáljuk felmérni, hogy valóban szükség volt-e erre, illetve adott esetben megvizsgáljuk, hogy fegyelmi eljárásra vagy büntetőjogi eljárásra szükség mutatkozik-e. De amint az Európai Unión kívüli ország esetében vizsgálódunk, nagyon nehéz bármiféle eredményt megelőlegezni vagy kieszközölni. Ami Novakov úr megállapításait illeti, illet, a tagállamokat illetően, illetve a follow illetően, nincs a jogalapunk arra, hogy a tagállamok részéről a follow-upot kikényszerítsük, és nyilván a pénzek visszafizettetése, és ezért nehézkes. Tudom, hogy az elszámoltathatósági mechanizmusok nem tökéletesek, de ön is asszony és az önök szakbizottsága egy nagyhatalmú elszámoltathatósági mechanizmus testesítenek meg, és hát vannak a tagállamokban mások, akik hasonló munkát végeznek. Persze szeretnénk több információt kapni arról, hogy az ajánlásainkat adott esetben miért nem ültetik át, és szeretnénk hatásosabb mechanizmusokat arra vonatkozólag, hogy ezt a magyarázatot valamilyen módon kikényszerítsük. Kapacitások a strukturális alapokkal kapcsolatos vizsgálatok terén, ez nyilvánvalóan egy fontos kérdés. Kessler úr nagy mértékben megerősítette az inputot, amelyet a strukturális alapokba helyeztünk, létrehoztunk egy osztályt erre vonatkozólag, álláshelyeket és munkatársakat helyeztünk át ebbe az osztályba, és most rekrutálhatunk, felvehetünk még több munkatársat, akik ezen a téren szaktudással rendelkeznek. De az adott tagállamok nyelvén kell dolgozni, és ez akadályt jelenthet, mert adott esetben nincs elég emberünk, akik egy bizonyos nyelvet beszélnek, és akik egy bizonyos fajta csalással kapcsolatosan tapasztalattal rendelkeznek. Ez azt jelentheti adott esetben, hogy X országban nem indítunk vizsgálatot, mert nem áll rendelkezésre megfelelő szakember. Miközben ugyanazon tényállás esetében Y országban vizsgálatot indítunk, mert vannak megfelelő nyelvtudással és szakértelme rendelkező munkatársaink. Nyilván ezt érdemes, nem ideális, és orvosolni kellene. Szeretnénk több erőforrás felett rendelkezni, igen, kulcskérdés az is, hogy az Olaf munkaterhelése hogyan alakul majd, amint az EPO, az Európai Ügyészség elindítja a munkáját. Ugye néhány évbe beletelik, hogy az EPO is teljes mértékben működni tudjon. Én személy szerint azzal számolok, hogy az Olaf munkaterhelése növekedni fog, ahelyett, hogy csökkenne az EPO működésével, Biztos vagyok abban, hogy az utódom például a mandátuma nagy részében majd kezelni kényszerül azokat a kérdéseket is, hogy mindez mit jelent az erőforrásainkra nézve. De mi mindent megteszünk, amit a strukturális alapokkal kapcsolatos vizsgálatok terén meg kell tenni, azokban a tagállamokban, ahol ez konkrét problémaként felmerült. Vannak köztük nagyon régi tagállamok, és vannak olyanok, amelyek nem tartoznak közéjük, biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja, hogy melyekről beszélek. Emellett a textilekre is külön rákérdeztek. Az olcsó textíliet nem a ruhadarabok száma alapján um, mérik, hanem a, a hanem kilogramban, tehát súly szerint. Remélem, hogy válaszoltam mindenre, elnök asszony, és ha nem, akkor kérem, tegyék fel még egyszer a kérdéseket. Köszönöm szépen, és tehát az Olaf éves jelentésekből köszönöm, amit elmondott, és azok az esetek, amik lezárt esetek follow illetve azok, amik még nincsenek lezárva, azokat is itt találjuk, azonban nem találjuk a teljes lezárt esetek között a többi esetet meg, tehát azokat először ki kell máshonnan kell kivennünk, és ezért, hogyha beleillik az elképzelésekbe, akkor megjelenik ebben a sorban, egyébként pedig nem. Én ezt nem tartom célra vezetőnek, tehát akkor még egyszer megadom ennek a szót. Túl tessék. Elnök asszony, a statisztikai melléklet, ami a jelentés 53. oldalán található, nagyon sok információt tartalmaz, nekem az a benyomásom, amelyről ön beszél. De persze azt értem, hogy nem akarja ezt az ülést statisztikai szemináriummá átalakítani, de azért nagyon sok információt biztosítottunk. Igen, de eddig az investigation concluded és az investigation closed az eddig különböző esetekre vonatkozott, és ezért is vettük most ezeket a lezárt nyomozásokat vagy vizsgálatokat, és akkor majd ezt még megvizsgáljuk. Hadd kérdezzem meg, hogy a komputerrendszerükkel mi a helyzet, hiszen ez az Olafnak egy fő munkaeszköze. Kérdezem meg, hogy a következő lépéseket miben látja, hogyan tudnánk az Olaf komputeres rendszerét olyan hatékony rendszerét tenni, amivel hatékonyan lehetne dolgozni, tehát az Olaf nyomozói, vizsgálói, illetve a felhasználói számára. Erről még tudna valamit mondani? Closed and con- Elnök asszony a closed és a concluded ugyanazt jelenti, tehát lezárt vizsgálatok, nem tudom, hogy miért változtattuk itt meg a megfogalmazást, de ugyanaz a kettő, ami az informatikai rendszert illeti. Itt igaziból minden biztonsági mechanizmus, beépített biztonsági elővigyázatosság ellenére, hogy ezt el kell intézni, hogy ez meg kell oldani, hogy gyorsabban menjen az adatok negyede az ilyen, tehát billentyűzeten át bevitt adat. Minél biztonságosabb a rendszer, annál jobb. Tehát az az igazság a felhasználó számára eléggé bosszantó, hogy várni kell, de elfelejtjük, hogy mennyit vártunk régen a papírokra. Én az OCM rendszert is használom, és amikor csak várakozni kellene, akkor én addig mást nézek, mert ugye van 20 dokumentum, amit alá kell írni, azt most már az új lenyomattal alá tudom írni, tehát azt az egy-két perces várakozást kibírom, egy más, a másik számítógépemen addig megoldom az e-maileket, írok egy-két e-mailt, amíg a rendszer ezt az egy-két perces időt letöltve reagál, Hát az igaz, hogy lehet ezt javítani. Konzultánsokat kértünk fel nem régiben, hogy nézzék meg ezt, hogy hogyan lehetne gyorsítani a rendszer működésén. Aztán például a keresőmotorok és egyéb elemek, amelyek gyorsabban működnek, ezeket is érdemes lenne be építeni, illetve olyan keresőmotort, amelynek segítségével gyorsabban tudnánk a rendszerből kivenni azokat az információkat, amelyeket a menedzsment célokra használunk. Egyelőre a lényegre összpontosítunk. Tehát ugye eh, azok, akiknek az a feladata, hogy begivigyenek adatokat billentyűzetről a rendszerbe, ők tudjanak gyorsabban dolgozni, hiszen ők vannak a legtöbben, és amikor ez kielégítő, akkor lehet szerintünk, akkor érdemes a többi e, funkcióval foglalkozni. A speciális területekre e, visszatérve elég hatékonyan működünk e-mailen keresztül. Tehát ez jobb így, mint hogy egy rendszerbe próbálnánk bezsúfolni mindent, ami a munkánkhoz tartozik. De őszintén szóval nagyon ambiciózus ez a projekt, és nagyon sok eredményt hozott. Persze emellett világos, sajnálatos ez gyakran előfordul, nem örült neki mindenki, akinek ezt használni kell. Úgyhogy még ott tartunk, hogy megpróbáljuk az alapokat a lehető legjobban működtetni. Tehát szeretnénk azt garantálni, hogy ez jól működjön. Lehet, hogy a, egy hétköznapi felhasználó, aki nem informatikai szakértő, mint én, valamit egyszerűsítésnek gondol csak, de hogyha azokkal az emberekkel beszélünk, a programozókkal, akik a kódot írják, számukra az nem egyszerűsítés, hanem bonyolítás. Úgyhogy ez is mindig kommunikációs kihívás, a felhasználóknak és a fejlesztőknek kell beszélni egymással. Én nekem még mindig az a véleményem, hogy házon belül volt ezt jó megoldani. Egész egyszerűen nem lehetett volna előre részletesen megfogalmazni, hogy mire van szükségünk, és mindezt kiszervezni, és szerintem az csillagászati összegekbe került volna. Házon belül így kifejlesztettük ezt a rendszert. Persze így is voltak gondok, nem volt mindig népszerű ez, de átmentünk ezen, és szerintem így jártunk jobban a működési költségek, hogyha minden jól működne és nem igényelne további fejlesztést, akkor a, a félmilliós összegre rúgna, nem, nem milliárdot akartam mondani, hanem milliót, tehát a személyzet és a berendezések költségei, és amíg még ezt tuningoljuk, addig 1,2 millió euróra lesz szükség. Körülbelül két-három évig ez még így lesz. Köszönöm szépen, hogy pontosította a dolgokat, és akkor ezzel le is zárjuk ezt a napirendi pontot, de ha jól tudom, ön is itt marad a következő napirendi pontra, és Mulder úrnak szeretném megadni az Olaf tevékenységi jelentésével kapcsolatban a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, az engedelmével akkor röviden bemutatom a mi éves tevékenységi jelentésünket az OLAF felügyelőbizottságának a tevékenységi jelentését, és kollégáim majd kitérnek a szakterületükre. Először is a felügyelőbizottság számára ez egy átmeneti időszak volt. A felügyelőbizottság tagja szinte mindannyian újak voltunk. A felügyelőbizottság tagjaként a titkárságot az Olafból a PMO-ba kellett költöztetni, ez pedig jelentős felfordulást okozott. Ha az előző éves jelentésünket elolvassák, akkor látják, hogy a bizottság mindig úgy érezte, hogy nem tudta elvégezni a munkáját, mert nem fért hozzá az információkhoz, amelyeket szeretett volna megkapni. A felügyelőbizottság szerepe az lett volna, hogy az Olafot felügyelje, de hát az Olaf feladata lett volna, hogy ezeket az információkat a rendelkezésünkre bocsássa, hogy a feladatunkat el tudjuk látni. Rögtön az elejétől elmondtuk, hogy ez elfogadhatatlan ez a helyzet számunkra, és nagy örömmel jelentjük most, hogy a helyzet jelentősen javult. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a úrnak ezen a ponton, aki komoly szerepet játszott ebben, hogy ezt az információt megkapjuk. Szinte az összes ülésünkön jelen volt, és mi ezt nagyon fontosnak tartottuk. A tavalyi évben a munkánk oroszlán részét a 883-as rendelet tette ki, önök is beszéltek erről ma délelőtt, és több, ajánlásokat fogal, több ajánlást fogalmaztunk meg. Ezek egyébként a bizottság javaslataiban is tükröződnek, vannak olyanok, amik nincsenek benne. Lehet, hogy szeptemberben majd levélben fordulunk Önökhöz további ajánlásokkal, amelyek szerintünk hiányoznak még. De szeretnénk hangsúlyozni, hogy a bizottságnak joga van az információhoz, tehát ez semmi különleges. Szeretnénk az eljárásagi garanciákat világosabban látni, és a tagállami együttműködést az Olaffal kötelezővé tenni. A felvételi eljárás, az új igazgató felvételi eljárása szintén a munkánk tárgyát képezte, kísértük a folyamatot az összes szakaszában. Ugye mi hagyjuk jóvá az eljárást, és ezt meg tudtuk tenni Általánosságban úgy gondoltuk tehát, hogy pozitív választ tudunk adni az egész eljárás, és a, így most az utódot is ki lehetett jelölni, ki lehetett nevezni. Az éves tevékenységi jelentésünkben beszámolunk a még befejezetlen ügyekről, a jövő évben szeretnénk koncentrálni ezekre, nem tudom, hogy mikor, de hát a jövőben éves jelentésünknek nagyobb részét szánjuk erre. Szeretnénk tökéletesíteni a garanciák eljárását, mert szerintünk ez nem kielégítő. és leginkább itt a panasztételi eljárásra gondolok, a panaszkezelési eljárásra. Jó lenne, hogyha állandó rendszer lenne, és így jobban garantálható, hogy teljesülnek a rendelet előírásai. A vizsgálatok időtartamára, hosszára is szeretnénk odafigyelni, és ahogy az ma reggel is elhangzott, a sikerek arányát szeretnénk erősíteni. Tehát, hogy több sikeres lezárt ügy legyen a nemzeti hatóságokkal. Hát bevezetőként elnök asszony ennyit mondanék, és az engedelmével, tehát tényleg, ha megengedi, akkor Helenának adnám át a szót, aki más aspektusokról fog szólni az ő szakterületével kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, megköszönöm ezt a lehetőséget, hogy önök előtt szólhatok. Ahogy már kiemeltük, a felügyeleti bizottság tisztában van azzal, hogy a legfontosabb prioritás ebben az átmeneti évben és alkalmazkodási évben az volt, és továbbra is ez, és ez lesz a jövőben is, hogy megerősítsük a vizsgálati funkció függetlenségét az Olaf vizsgálati funkciójának a függetlenségét, ahogy elhangzott, elengedhetetlen, hogy a felügyelőbizottság valamennyi információt, illetve eszközt és humán erőforrást megkapjon ahhoz, hogy a munkáját el tudja látni, el tudja végezni. És egyébként ezt a jelentésben is leírtuk, itt elmondom még egyszer, hogy a titkárság, illetve a, ezek a változások, változtatások nem felelnek meg a mi igényeinknek, a felügyelőbizottság igényeit nem vették egyáltalán figyelembe. Felmerül tehát a kérdés, hogyan erősítsük a függetlenséget. Többféleképpen, többféle választ is lehet adni erre a kérdésre és a legfontosabb intézkedéseket igyekeztünk felsorolni. Az első az az, hogy rendszeresek legyenek ezek a vizsgálatok, amelyeket az OLAF végrehajt, hiszen ez a fő eszköz. És a felügyelőbizottság is így tudja ellenőrizni, hogy nincs külső befolyás, beavatkozás a vizsgálati funkció az független a külső felektől. Eljárás jogi döntésről van szó, aminek jogszerűnek, pártatlannak kell lennie, és abszolút tiszteletben kell tartania az alapjogokat és az eljárás jogi garanciákat. Ezt is megfogalmaztuk a véleményünkben, hogy szerintünk strukturális problémák vannak, ezekre utalunk. Konkrétan az olaf belső szervezetében vannak strukturális problémák. Ezek a strukturális problémák pedig kockázatot jelentenek a vizsgálatok teljes mértékben független lefolytatására. És ez erre nagy szükség van, nem csak akkor, amikor a döntést megszeretik, hogy elindítsanak-e egy vizsgálatot vagy sem, hanem akkor is alapvető, amikor még a folyamatban ugye két másik pont bekövetkezik, ugye a vizsgálat iránya, illetve a vizsgálat lezárása, az ezekről meghozott döntés még fontos, két döntés még fontos. Amikor egy vizsgálatról döntés születik, akkor a titkárság támogatásával a felügyelő bizottság elemzi az Olaftól kapott információt, és ez ugye a 60 elutasított ügyről is adott információt is megvizsgáltuk. Az OLAF több különböző forrásból, magánszemélyektől, hivatalos információktól, egyéb intézményektől, más forrásokból kapott információkat, és ezen információk alapján előfordult, hogy úgy döntött, hogy nem indít vizsgálatot. Magának a vizsgálatnak a lebonyolítása alatt a bizottság kell, hogy figyelemmel kísérje ezt az egész folyamatot. Az első a vizsgálat ideje, időtartama, a másik a határidők tiszteletben tartása, és az, hogy megszakítás nélkül kell lefolytatni ezeket, és mindig olyan időtartam alatt, amely arányos az érintett ügy méretével, összetettségével beszélünk majd erről még később. A kollégám beszél majd erről. Aztán az alapjogokat is tiszteletben kell tartani, ugyanúgy, mint az eljárás jogi garanciákat. Ezek garantálják végső soron az OLAF pártatlanságát és függetlenségét. Így kell tehát gyakorolni a vizsgálati hatásköröket és azt, hogy a tényekről nyilatkozzon az OLAF. Ez a felügyelő bizottság munkájának egyik legfontosabb prioritás, hogy ezeket az aspektusokat vizsgáljuk, de van itt más is, ami szintén a függetlenséghez kapcsolódik. Ez pedig a vizsgálat lezárása. Itt is az OLAF főigazgatója dönt, a bizottság pedig hozzá kell, hogy férjen az összes információhoz, méghozzá állandó jelleget, tehát egy állandó mechanizmusra lenne szükség, amit az elnökünk is hangsúlyozott. Az igazgató segít ilyenkor, és folyamatosan garantálni kell tehát az ő függetlenségét. A felügyelőbizottság most éppen négy vizsgálatot elemez, amelyeket már lezártak. Az egyiket ajánlással, a többit pedig az igazgató ajánlása nélkül. És én nagyon világosan el tudom mondani, hogy ezen ügyekkel kapcsolatos vélemény prioritás a munkatervünkben, a felügyelőbizottság munkatervében a 2017-es évben. Hát az igaz, hogy azok a nehézségek, amelyeket az erőforrások hiánya terén azonosítottunk, megnehezítik ezt a feladatot. Tehát így nehéz véglegesíteni ilyen körülmények között a munkát. De Tettől függetlenül, ahogy mondtam, a munkatervben, a 2018-as munkatervben a Bizottság számára ez prioritás. És most hadd térjek át egy másik témára, az Európai Ügyészség és az Olaf együttműködésére. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az Olaf a múltban is segítette a tagállamokat, és ez továbbra is így lesz, és ő lesz az egyetlen szerv, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelmére szakosodott, hiszen lesznek olyan tagállamok, amelyek nem csatlakoznak az Európai Ügyészséghez. Tehát az ő eh, partnerük továbbra is az Olaf marad a parlamenti állásfoglalás tartalma, ugye a május harmadiki állásfoglalás a 2016-os jelentésről szólt, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről, és a bizottság erre alapozva egy fontos prioritást vett fel a napirendjére, ez pedig az, hogy hozzájáruljunk az átmenet előtti időszak, ehhez az átmenethez az OLAF és az EPO közös munkájáig tartó átmenethez. Az operatív jelentés az OLAF és az EPO között tulajdonképpen egy jó lehetőség, mert itt az OLAF modernizálhatja a szerkezeti felépítését, a feladatai szervezését, és a 883-as, 883 per 2003-as rendelet reformját, felülvizsgálatát tudja tehát kihasználni erre a célra. Már beszéltünk arról is, hogy az olaf a legmagasabb szinten is segítséget kell nyújtania, támogatást kell nyújtania az Európai Ügyészségnek. A parlament is szól az állásfoglalásában arról, hogy a 883 per 2013-as rendelet felülvizsgálatának az a célja, hogy kiegyensúlyozza az EPO és az OLAF hatásköreit, feladatait, megerősítse az OLAF vizsgálati hatáskörét, és egy bizonyos szintű átláthatóságot teremtsen, ami az ajánlásokat és jelentéseket illeti. Ugyanakkor kell az adatokhoz való hozzáférés szabályait is tisztázni, illetve az együttműködés szabályait is tisztázni a felügyelőbizottság és az OLAF között. Az OLAF és az EPO között ez a e, kapcsolat, az együttműködés nem fog egyik napról a másikra kialakulni. Épp ellenkezőleg a tapasztalatunk azt mutatja, hogy a két szerv közötti együttműködéshez több minden szükséges. Először is tisztázni kell a feladatköröket, illetve konkrét megoldásokra van szükség, mírásos megállapodások, jegyzőkönyvek, és így tovább. Lesz rengeteg um, megoldatlan, váratlan helyzet, kétértelmű helyzet, amelyeket mind-mind tisztázni kell majd a feleknek, és a felügyelő bizottság a 20 éves tapasztalatával természetesen rendelkezésre áll, és szeretne hozzájárulni az OLAF és az EPO kapcsolatainak a kialakításához. Most néhány szóban kitérnék a vizsgálatok, vizsgálati politika legfontosabb kérdéseire. A felügyelő bizottság fontosnak tartja a kommunikációt, tehát nyilván mindig a bizottságnak és a parlamentnek is beszámol, nem csak az éves költségvetésről, hanem a 2020-27-es 2020-tól 27-ig tartó időszakra nézve is véleményt nyilvánít. Volt már eszmecsere az intézményekkel tavaly novemberben. és emlékeztetünk arra, hogy mi az állás, milyen álláspontot hangoztattunk akkor, ez benne van a tevékenységi jelentésben. A vizsgálatoknak csak a 30%-a tart tiszteletben előre meghatározott prioritásokat. Ez a B-igazgatóság alatt, a B-igazgatóságban van így, hiszen az Olaf B igazgatósága foglalkozik a legtöbb folyamatban lévő ügyjel. a vizsgálatok között prioritási sorrendet állítottak fel, mi az érintett főigazgatóval, a műveleti igazgatóval is találkoztunk, illetve a kiválasztási és felvizsgálatokkal foglalkozó igazgatóval is találkoztunk, és ezeket az eszmecseréket arra használtuk fel, hogy a prioritásokat jobban tisztázzuk, amelyeket ugye ők évente megállapítanak. A felügyelő bizottság megállapította, hogy a vizsgálatok indításakor az OLAF a vizsgálati politikának ad elsőbséget, és nem kizárólag a tiszta jogi kérdéseknek. Tehát, hogy elég kell, hogy legyen szükséges bizonyos fajta gyanú, meg kell lenni az arányos fellépés feltételeinek, és így tovább. Az új főigazgatóval is le fogjuk folytatni ezt az eszmecserét, hiszen tisztázni kell bizonyos fogalmakat. ugyanis itt látunk egy akadályt, a költségvetési politikát akadályozó tényezőről van szó, sőt, akár a főügyészség, az Európai Ügyészség működését is befolyásoló tényezőről. Figyelembe kell venni tehát mindezt is azt, hogy mennyire bonyolultak az ügyek általában, milyen sokáig eltartanak a vizsgálatok, tehát jobban meg kell határozni a vizsgálati politika prioritásait. A prioritások meghatározását két éves időszakra kellene elvégezni. A prioritások egyébként az eljárással is kell, hogy foglalkozzanak. Mi továbbra is szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy ne legyen szükségtelenül hosszú egy vizsgálat. Köszönöm a figyelmüket. With your permission, Chairman Grzina Stroniatowska. Gadélyével elnök asszony, átadnám a szót a másik kollégámnak and this opportunity. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget. Szeretnék néhány szót szólni az olaf vizsgálatok idejéről, ami gondolom érdekli az önök bizottságát. Az olaf vizsgálatok időtartamának a nyomon követése az egyik fő feladata a bizottságnak. Ez ugye az Olaf rendelet értelmében van így. Folyamatosan, tehát megszakítás nélkül kell a vizsgálatokat elvégezni, arányos kell, hogy e- ezeknek legyen az időtartalma az érintett ügy jellegével. Tehát nem csak statisztikai fogalomról van itt szó. És ezt azért fontos elmondani, mert bizonyos személyek alapjogai foroghatnak kockán, ezeket érintheti egy vizsgálat, illetve bizonyos korlátozások, az ilyen szabály, jogszabályi korlátozások veszélybe sodorhatják eh, az alapnak a munkáját. Amit fontos megjegyezni az az, hogy nincs rendszer, semmifajta rendszer arra, hogy hogyan lehetne hivatalosan meghosszabbítani egy vizsgálatot, miután azt megnyitották. És ezért a főigazgató kötelezettsége az, hogy jelentést tegyen a felügyelőbizottságának minden 12 hónapos időszak után, illetve a 12 hónap leteltével minden 6 hónapos időszak után. És sajnos miután 470 vizsgálati jelentést elemeztünk, ezeket kaptuk meg 2017-ben, a felügyelőbizottság megállapította, hogy ezen dokumentumok többsége nem megfelelő, nem kielégítő, sőt, gyakorlatilag lehetetlen megvizsgálni, hogy mi volt a vizsgálat késedelmes lezárásának, vagy továbbra is még, még annak az oka, hogy nem zárták le. A felügyelő bizottság emiatt a jelentésében azt kérte az Olaftól, hogy ezt a 12 hónapos beszámolási rendszert javítsa. Szeretnénk az Olaffal együttműködésben egy új sablont kialakítani, amely megfelelőbb, és ahol minden információt a rendelkezésünkre bocsájtanak. Szeretnénk az Olaffal megállapodni tehát ebben a jelentéstételi sablonban, az Olaf jogi kereteinek megfelelően természetesen, és akkor ezt egyrészt a főigazgató is tudja használni, amikor ellenőrzi a vizsgálatok időtartamát, és a felügyelőbizottság is tudná használni ezeket a dokumentumokat. Reméljük, hogy az új főigazgató segítségével sikerül majd javítanunk ezt az ügyet. Elnök asszony, az utolsó hozzászóló Rafael Nyúnyoz úr lesz. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságában szólalhatok fel. Az előttem szólókhoz hasonlóan két hónapos időtartamról van szó. A jelentéshez csak röviden szeretnék valamit hozzáfűzni, mert hogy én is csak tavaly december óta vagyok a bizottság tagja, és először én az OLAF forrásaiért voltam felelős, és a jelentős. Önök is olvasták, tehát ezért csak egész röviden szeretnék kitérni néhány szempontra. És először is arra térnék ki, a, hogy az eset de számokkal kapcsolatos OC PLN számok, ugye a keletkező költségekkel kapcsolatos adatok, illetve ezek összefüggései a szolgáltatásokkal, amelyeket az informatikai rendszer okoz. Ugye az informatikai rendszer képezi az alapját a vizsgálatoknak, és az itt rendelkezésre álló szolgáltatások, és hát nagyon fontos, hogy ezzel elégedettek legyenek a felhasználók. Az Olafnak problémái vannak a kiválasztási eljárások túlzott hosszával kapcsolatban, és hogy szükség lenne a fluktuáció csökkentésére és a személyzet stabilitására. Az Olaf nál ez még fontosabb is, mint más részegeknél, hiszen az Olafnak szakértőkre van szükségük, akik technikai és szakmai tudásra tudnak támaszkodni, ez ma délelőtt nagyon világosan ki is derült. És akkor az EPO-val való összefüggésre még kitérnék. Mi azt gondoljuk, hogy a lehetséges kapcsolódási pontok miatt az EPO-val éppen ezért az Olaf személyzetének szakmailag magasan kvalifikáltnak kell lennie. Tehát az Olafnak szüksége van a független munka érdekében nagyon kvalifikált munkatársakra. Hogyha az Olaf ugyanis sikeresen tud működni, akkor erősíteni tudja az Európai Unióba vetett bizalmat, és az Európai Unió hírnevét is erősíteni tudja. Nagyon fontos, hogy fontos pénzügyi eredményeket is elér az Olaf a sikeres munkája révén, amelyek ezután a bizottság háztartását, költségvetését tudja erősíteni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az Olafnál ne lehetne valamit változtatni. Nyilván minden szervnek képesnek kell lenni a változásra, és minden olyan szervnek, amely felügyeleti feladatot tölt be, ugyanúgy, mint a parlament, a számvevőszék, illetve mi a felügyeleti bizottságban is minnyájunknak nagyon fontos, hogy sok mindent tudjunk elvárni az Olaftól. De ahogy ez már itt el is hangzott, amint én hivatalba léptem, én annak vagyok a híve, hogy biztosítani kell a kielégítő források biztosítását és nekünk más feladatköröket is kell a tagállamainkban, más feladatköröket is betölteni, és ezért is nagyon fontos, hogy kvalifikált személyzet álljon rendelkezésre a titkárságainkon, hogy megfelelő kvalifikált munkát tudjunk végrehajtani. Köszönöm, elnök asszony, mi ennyit szerettünk volna elmondani. Nem mindenki jutott sorra, de természetesen bármely kérdést megválaszolunk. Nagyon szépen köszönöm ezt a jelentést, nagyon érdekes volt, és az 2017-es állásoglások az egyes és a kettes is rendkívül fontos számunkra. Egyébként önök nagyon fontos ellenőrző grémiumai számunkra, és hát önök egy egészen különleges felelősséget viselnek éppen ezért, mivel hogy az Olaf egyetlen ellenőrző grémiuma ként működnek, és e, eznek ugye van elriasztó hatása, és hogyha van ellenőrző grémium, ezért is nagyon fontos, hogy e, nagyon felelősen bánjunk ezzel a feladattal. A jelentésben különböző állásfoglalásokat is e, kilátásba helyeznek, mikorra számíthatunk ezekre az állásfoglalásokra, véleményekre, főként az informatikai rendszerekkel, rendszerrel kapcsolatban, 64 esetben nem került nyilvánosságra hozatalra ez az adat, és ezért érdekel, hogy ez mikor történik meg. Tehát elmondható-e az, hogy van-e már előrelépés a, felügyeleti bizottság részéről, hiszen a mi szemszögünkből nagyon csekélyeznek tűnik az előrelépés. Tehát ezért érdekelne, hogy a follow-upot hogyan szervezik meg az új főigazgatóval, mert hiszen azt gondolom, hogy nagyon erőteljes kötelezettségvállalásra van szükség az új főigazgató részéről, hogy olyan témakörökkel is foglalkozon, amelyek már évek óta ö, melékesnek számítottak. Tehát érdekelne, hogy milyen folyamatossággal fogják ezeket a vizsgálatokat vizsgálni, hiszen ezek mind kihatnak a szerv hatékonyságára. Ez lenne a kérésem, az én kérdésem, és Tehovszki kolléga kért még szót, tessék. Szóval, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm a bizottságnak, hogy hogy csatlakozott hozzánk a mai napon, hiszen a, ők is felelősek az olafér. Az elmúlt hetekben, hónapokban több esetről hallottunk államfők és kormányfők, akik, akik európai forrásokkal kapcsolatban csalási ügyek ebben ö, ö, belekeveredtek a vizsgálatokban, és az OLAF továbbra is egy független hatóság, ennek megvan az ellenőrzési mechanizmusa, ami ezt biztosítja, és ezért nagyszerű az, hogyha az OLAF bizonyos országok ö, miniszterelnökeivel kapcsolatban sin, ö, sem lát problémát abban, hogy dolgokat nevén nevezzen, és hogy ö, hogyha csalásról van szó, akkor az ki is mondja, hogy ez csalás. És ezért is kérdezném, hogy önök nagyon sokat beszéltek arról, hogy változtatásokat szeretnének végrehajtani. Nekem lenne egy javaslatom, mégpedig az, hogy mi lenne, ha az eredményeit az OLAF jelentésének nyilvánosságra hoznák hiszen hogyha itt valóban a szavahihetőség és a bizalom, az európai intézményekbe vetett bizalom erősítéséről van szó, hát akkor lépjünk egy lépéssel tovább, és legyünk transzparensebbek, kommunikáljuk az eredményeket eh, az OLAF jelentések eh, alapján, és az Olaf lezárt eseteit kommunikáljuk, hogy most pozitívak vagy negatívak voltak, ettől függetlenül nem gondolják, hogy a az Olaf szava hihetőségét, hiszen ez egy nagyon magasan professzionális hivatal, erősödne ezáltal. Köszönöm. Muldó úri a szó, parancsoljon, hiszen nincs több hozzászólónk. Yeah. Thank you, Chair. First of all, you... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a kulcs kérdés, hogy mikor érkeznek az eredmények, és mikor várhatnak egy jelentést tőlünk. Őszinte leszek. Gond van a titkársági munkatársak számával, sok az üres álláshely, és várjuk a megoldást egyenlőre. Úgy tervezzük, hogy októberben lesz egy találkozó, amelyen a bizottság az Olaf igazgatója, a személyzeti főnökünk jelen lesz, és megvizsgáljuk együtt, hogy hogyan tudjuk megoldani a helyzetet. Az új főigazgatónak időt kell biztosítanunk persze arra is, hogy megismerkedjen a helyzettel. Némi szerencsével elvileg év végéig vagy jövő év elejéig meg tudjuk oldani ezt a feladatot. Egyetértek azzal, hogy több dolog is van. A vizsgálatok hossza, a tagállamoknak eljutatott oszék sikerrátája, és így tovább. Szeretnénk olyan rendszereket, olyan mechanizmusokat kialakítani, amelyekkel jobban ráláthatunk, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és nem függünk annyira a véletlenszerű információtól, struktúráltabb információ folyamat akarunk megvalósítani, és hogy ennek hála be tudunk majd számolni bármikor, amikor szükség van arra. Annyit mondhatok, hogy a következő éves jelentésben jelentésre már meg lesznek ezek a struktúrák, a következő évben már be tudunk számolni az erőfeszítéseink eredményeiről. Ennyit tudok most mondani az év során, tehát folyamatosan dolgozunk ezen, de a, következő, a következő éves tevékenységi jelentésig szeretnénk ezzel elkészülni. Ami Zdehovszki úr megjegyzését illeti, remélem jól ejtettem a nevét. Nyilván a puding próbálja az evés. A tagállamoknak eljuttatott dossziék kapcsán Egyelőre nem tudok igennel vagy nemmel válaszolni, de több helyről azt hallom, hogy a százalékos arány világosan ar- alacsony, és ettől függ persze az Olaf hitelessége is. Vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk javítani a helyzeten, hogy hogyan fogjuk orvosolni a helyzetet, azt még nem tudom, de ez a konzultációk tárgya lesz, és hogyha jövőre újra választják önt, reményem szerint így lesz, akkor be tudok majd számolni önnek az eredményekről. A kollégám is szeretne ehhez a témához hozzászólni, ha megengedi elnök asszony. Igen, Zdehovszki kérdés, úr kérdésére válaszolva, kivételesen angolul beszélek, még akkor is, hogyha elvileg csehül is hozzászólhatnék. A javaslat úgy gondolom több akadályt is tartalmaz, ha bár nem tudom, hogy a javaslat közvetlen az Európai Parlamentnek, vagy a Felügyelőbizottságnak, vagy az Olafnak szól. Először is bárhotan van az Olaf javaslatokat követően vizsgálatok várhatóak, és tartok tőle, hogy a túl nagy nyitottság túl sok információ nyilvános tétele még akadályozhatja is a vizsgálatokat. Ez az első. A második a GDPR, az adatvédelmi szabályozás, és a jelenlegi rendszer, amelyen belül működnünk kell, ezzel mindannyian küzdködünk, és persze vannak általános akadályok is, közigazgatási természetűek ezek, amelyek bármiféle eljárást közigazgatás sújtanak, és esetleg gazdasági veszteségekhez vezethet az információk közzététele, illetve konkrét nevek, vállalkozások nevének megemlítése. És persze az alapvető jogok védelme is nagyon fontos, a legyen szó az érintettekről vagy az áldozatokról. Ezek nagyon jó felvetések egyébként, mert ha felmerül a gyanúja a csalásnak, akkor nyilvánvalóan csak egy bíróság mondhatja ki, hogy valóban bűncselekmények került sor, ez az ok annak, hogy ezt az információt nem tehetjük közzé. Sajnálatos módon. Állat úrnak adnám meg még egyszer a szót, hogy az Olaf szemszögéből számoljon be. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon hálás vagyok a felügyelőbizottságnak a kiváló együttműködésért, Köszönöm a lehetőséget, hogy minden egyes alkalommal egyeztethetek velük, és konstruktív párbeszédet folytatunk, mert így kölcsönösen megérthetjük azt, hogy a másiknak mire van szüksége. Nem javasoljuk azt, hogy bármiféle reakciót tegyünk közzé a jelentésükkel kapcsolatosan, előzőleg már egyeztettünk a tényállásról. Figyelembe vesszük, tudomásul vesszük azt, amit mondanak. Van egy sor terület, amelyen együttműködünk, illetve amelyen együtt szeretnénk működni, ha a forrás, erőforrások ezt lehetővé teszik, és biztos vagyok abban, hogy mindezen kérdésekben előrelépést tudunk tenni a legközelebbi vitáig, úgyhogy köszönöm szépen. Ähm, Köszönöm szépen! Ennek a napirendi pontnak a végén szeretném azért megragadni a lehetőséget, hogy Eilert úrt megfelelő keretek között el búcsúztassam, hiszen az elmúlt 10-15 évben nagyon gyakran találkoztunk ebben a szerepkörében, a lehető legjobbakat kívánom a jövőre nézve, és örülök, hogy, illetve kívánom, hogy egészséges maradjon és élvezze a jövőt. És én is köszönöm önnek, elnök asszony, és a legjobbakat kívánom. Nagyon köszönöm, mondja az elnök asszony, és az olaf kapcsolatban azért úgy tudjuk lezárni ezt a pontot, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki az EPO ellen van, vagy az OLAF ellenes, vagy ilyesmi, hanem itt inkább egy olyan ö, kereteket kell meg kialakítanunk, ami alapján ezek a ö, szervek azt a munkát el tudják végezni, amiért egyáltalán létrehozták őket, és ezért is orientáljunk mindig ez alapján, a kiinduló pont alapján, tehát itt nem arról van szó, hogy a lövészárkokat ássunk, és azok sarokba elbújva egy ilyen álló háború alakuljon ki, de hogy erről szó sincs nekem, ezért talán ez egy, ami nem tetszett nekem a mai megbeszélésben, mert itt különben két vonat fog konfrontálódni, konfron, egymással szembe haladni, tehát semmiképpen nem szabad a, ezt összekeverni, hiszen itt a mandátumok különbözőek, és ezért is nagyon fontos, hogy amit a franciák zinagáznak neveznek, azt nem szabad, hogy ebbe a kockázat feladatot vállaljuk fel. Minden esetre nagyon jó nyári szabadságot kívánok, találkozunk október 3-án egymással. Nagyon örülök, hogy a nyugat-balkáni országok parlamenti képviselői itt nálunk voltak. Remélem, hogy hasznos eh, délután és délelőtt volt az önök számára. Mindig igyekszünk majd újabb eh, ilyen alkalmakat teremteni, és nagyon örültünk, hogy önöket is meghallgathattuk. Jó utat haza, és minnyájukat kérem, hogy a lehető leggyorsabban hagyják el az üléstermet, mert hogy ezt követően még egy másik ülést kell zárt keretek között tartanunk. Köszönöm szépen!